Good morning, ladies, and gentlemen. May I ask you to take your seats? Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem foglaljon helyet mindenki, és kezdjük a regi mai szakbizottság ülését. We have a number of members of the Regi Committee, enough to begin our work. Azt gondolom, hogy most már megjelentünk kellő számban ahhoz, hogy kezdhessük a mai munkát, úgyhogy ezzel nem meg is nyitom az ülést. És először a napirend tervezetünk elfogadásával kezdjük. Kérdezem, hogy elfogadható-e? Van Roy úré a szó. Három apró megjegyzésem lenne. Először is az ötös napi rendi pont, nekem ez kicsit a frakciómnak homályos. Tehát a külső tengeri régiók, miről beszélünk? Tengeri ügyekről? Tehát nincs itt semmiféle információ arról, hogy ki érkezik és mit akar tőlünk. Kaphatnánk erről valamiféle tájékoztatást? Másodszorban aztán érkezik hozzánk a biztos, és vannak kérdéseink. Kérdés, hogy e- ezeknek pirotást tudunk adni. És a 13-as napi rendi ponttal kapcsolatban is van kérdésem. Esetleg összekapcsolhatjuk az informális kohéziós tanács kérdéseivel, ugye ennek a munkanyagnak egyszerűen részével Kérdés, hogy ezt megtehetjük-e? Ennyi. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Először is az ötös ponttal kapcsolatban válaszolnék. Tárgyalásokat folytatunk az Európai Külső Tengeri Régió konferenciájával már hónapokkal ezelőtt, és megpróbált megpróbáltuk őket beépíteni valamelyik napirendünkbe, hogy e, ismertessék a tevékenységüket, de eddig nem sikerült különböző rendezvények miatt nem sikerült a rendjeinket és az időpontokat összeegyeztetni, éppen ezért került ez az esemény mára. Ez az e, esemény, ez az előadás részben az én kérésemnek felel meg, hogy hívjunk meg szervezeteket, például őket, hogy mondják el az észrevétel, észrevételeiket. Azon erőfeszítéseink részét képezi ez a meghívás, hogy kicsit színesebbé tegyük szakbizottságunk munkáját, és ezért szerepelnek a mai napirenden. Tehát akkor lesz valamiféle megközelítés. Ennek én örülök tulajdonképpen. Csak örültem volna, ha tudom, hogy miről fognak beszélni, hogy fel tudjak készülni. Tehát, hogy valamilyen tematikus programmal érkeznek, vagy háttértájékoztatásnak, hát majd meglátjuk. Köszönöm, mondja az elnök, és lesz lehetőség arra, hogy találkozzunk velük. Nyitottak a további tárgyalásokra is, hogyha érdeklődik valaki ami pedig a 13. ponttal a biztossal kapcsolatos kérdését illeti, Kezó biztos, három órára várjuk délután, és a vele folytatott eszmecserével fogjuk kezdeni a délutáni munkát. Ugye eszmecsere szerepel a programunkban, és ahogy az már szokás, meg fogjuk adni neki a szót nagyjából 10-15 percre, hogy előadást tartson, hogy a miniszterek informális üléséről tájékoztasson bennünket, a jelen helyzetről, a Digi Régiónál, milyen ö, ö, programok vannak, ezek, milyen, ezek a programok ö, milyen ö, szakaszban vannak, és utána lesz lehetőség arra, hogy a biztos asszonynak kérdéseket tegyünk fel, amelyre aztán ő válaszolni is fel. Nos, hát múltkor nagyon korán el is kellett neki mennie, és sok, sokunknak volt kérdése, de a válaszra már nem jutott idő. Lehetne azt, hogy először kérdezhessünk tőle? Nos, elnök, azt mondom, hogy válasz, várjuk meg, hogy mit mond, és annak alapján kérdezzünk. Hát én remélem, hogy remélem, hogy nem csalódnak azok a képviselők, akik múltkor is kérdezni szerettek volna, kérdeztek, csak nem kaptak választ. Remélem, hogy nem járunk megint így, elnök. Mindenkit arra kérek, hogy aki szeretné kérdésekkel kezdeni, amiket hónapokkal ezelőtt nem tudott feltenni, rendben, de hogyha új kérdések merülnek fel, az is rendben lenne. A 13-as ponttal kapcsolatban igaza van. A második rész, a második anyag pontosan az az anyag, amelyet az informális miniszteri ülésen miniszteri ülés elé tártak kohéziós politikával kapcsolatban. Ez a dokumentum, ön is említette, és azt kérte, hogy a mi észrevételénket is foglalják bele. Azt gondolom, hogy ezt már önök megkapták, köröztettük, mindenkit tájékoztattunk, és akkor lesz egy nagyon rövid prezentáció a biztosasszony részéről, és ennek alapján eszmecserét tudunk folytatni, ezért szerepel az napi rendünkön, és két munkaanyag van tulajdonképpen egy pontba sűrítve. Tehát ennyi lenne a napi rendünk, van egyéb, van egyéb észrevétel, javaslat esetleg a napi rendel kapcsolatban, ha nincs, úgy látom nincs, akkor megállapítom, hogy a napi rendet elfogadtuk. A következő napi pontunk a május 4-i, 5-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki megkapta a jegyzőkönyv tervezetet, és feltételezem, hogyha nem jeleztek kifogást ez ellen, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Nincsen javaslat, megjegyzés ezzel kapcsolatban úgy látom. A harmadik napirendi pontunk szokás szerint az elnök közleményei, ebből kettő lesz. Egy praktikus jellegű először is. Ne felejtjük délután magunkkal hozni a szavazókártyánkat, mert három ügyben fogunk szavazni, és nyilván az elektronikus szavazáshoz adott esetben szükségünk lesz ezekre a kártyákra. Ez volt ugye az első gyakorlati közleményem, a második pedig az informális miniszteri tanácsi üléssel kapcsolatos Rigában június 9-én, 10-én. Valójában ez két ülés volt, és a másodikon Gacolino úrral és Van Mistelrooy úrakkal voltam együtt. Az első ülés az új kohéziós politikára koncentrált, és eszmecserére került sor a bizottság, az elnökség és a tagállamok között. A kohéziós politika új elemeiről, azt, hogy ezek milyen fogadtatásra találtak a tagországok, tagállamoknál, hogyan hajtják őket végre, és hogy mit gondolnak ezekről az új pontokról, új elemekről, például a feltételességek, amely a pénzügyi eszközöknek a szerepéről is beszéltünk, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés, hogyan, és ezeket hogyan hajtják végre a különböző tagállamok. A napi rendben? mi is hozzászóltunk, áttekintettük az új kohéziós politikát, nagyon jó fogadtatásra találta az tagországoknál, és nagy érdeklődést mutattak ez iránt. Főleg az egyszerűsítés iránt. A bizottsági javaslat, az a bizottsági javaslat, hogy egy magas szintű munkacsoportot fognak létrehozni, amely a kohéziós politika egyszerűsítésével fog foglalkozni kizárólag. Mindenki támogatta ezt az elképzelést, még akkor is, hogyha egyelőre nem teljesen világos, hogy ez hogy fog megszerveződni. De minden esetre a tagállamok támogatták ezt a kezdeményezést. Voltak észrevételek a pénzügyi eszközekkel kapcsolatban, és lehetőséget adtak a tagállamoknak arra, hogy ezek a kohéziós politika adta lehetőségeket növeljék, voltak megjegyzések az előzetes feltételekkel kapcsolatban, és meglepetésemre nem volt, senki sem kommentált az európai szemesztert, ez igazából senki nem volt vele tisztában ezzel a dologgal. A második napon az a városi agendára koncentráltunk, és a résztvevő miniszterek. Ugye különböző miniszterek, nem ugyanazok a miniszterek vettek részt a két ülésen, hiszen vannak olyanok, akik, akiknek a portfóliójába tartozik a egyik vagy másik téma, de támogatták az ott elkészített, az elnökség által elkészített nyilatkozatot, és így született meg a rigai nyilatkozat a városi agendával kapcsolatban, amelyet már köröztettünk titkárságon keresztül. Tehát megszületett ez a rigai nyilatkozat, amely alapul szolgál a további munka számára, az elkövetkezendő elnökségek számára. Például a következő elnökség ugye a luxemburgi lesz, illetve az azt követő hollandi számára, és ők fogják véglegesíteni azt a munkát, amelyel, amelyelnek a végén majd elfogadják az Amsterdami nyilatkozatot. Tehát rajta van ez a, az, a napirenden, elénk tárták a terveiket a kohéziós politikával, eh, illetve ezzel kapcsolatban, a városfejlesztési menetrenddel kapcsolatban. Eh, és ezt a kérdést, a városfejlesztési menetrendet mind a két eh, elnökség, tehát a Luxemburg és a Holland is kiemelt kérdésként kívánja kezelni. Új kérdésként merült fel a kisebb és közepes méretű városi területig. Ugye nem meglepő akkor ezek után, hogy ezt hozzácsatolták mellékletként a nyilatkozathoz, ezt támogatták a tagállamok, ideértve a Luxemburg és, luxemburgi és holland elnökség képviselőjét is. A kisebb és közepes méretű városi területek rendkívül fontosak. Ebben minden, az összes miniszter egyetértett, és az egész uh, városfejlesztési szakpolitika számára fontos, hogy összekapcsoljuk a nagy városok fejlesztését a kisebb és közepes méretű városok fejlesztésével. Tehát ez, az, ez egy olyan üzenet, ami a jövőben többször elő fog fordulni, ahogyan uh, majd az elnökség a városfejlesztési menetrenddel kapcsolatban kommunikál. Szakbizottsági elnökként bemutattam a munkánkat, a városfejlesztési menetrenddel kapcsolatban elmondtam, hogy mi az álláspontunk, mint szakbizottságnak. Ahogy tudják, ez a téma nagyon fontos számunkra, ez a jövő fejlesztésének, fejlődésének a záloga, és támogatjuk az elnökség erőfeszítéseit, azon erőfeszítéseit, amelyek ebben a témában, amelyet ebben a témában tettek. Abba az irányba, hogy az eddigi tevékenységeket és jelentéségeket vigyék tovább, és nem pedig új dokumentumokat, új terveket, új stratégiákat hozzanak létre, hanem inkább azt használjuk, ami már eleve rendelkezésre áll, és azzal lépjünk tovább, ami már, amit már elértünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól fogadták a tanács tagjai e, ezt a gondolatot. E, Vámisztaroly úr is hozzászólt az eszmecserék és viták során. E, ha gondolja, ő is elmondhatja, adhat tájékoztatást, de Nagyjából ennyit szerettem volna mondani a, a kohéziós politikával és a városfejlesztési menetrenddel kapcsolatban, ami az informális miniszterülésen hangzott el. Azt gondolom, hogy nagyon pontosan és részletesen írta le elnök asszony, hogy mi hangzott el, mi történt, és valóban nagy erőlelépés a Westfál jelentés, a rigai nyilatkozat, illetve ez az új városfejlesztési menetrend, hiszen ez 2016 május végéig komoly előrelépést jelenthet. Tehát nagyszerű dolog volt, hogy részes lehettem ennek, a frakcióm, de ugye ezt tudjuk, hogy ez pont akkor volt, amikor a, frak, amikor a plenáris volt, és a frakciómtól nagyon kikaptam, hogy nem voltam ott szavazni. Tehát igazából erre nagyon kell figyelni, hogy mikor esik, hogy ne essen egybe a plenárisnak a, az idejével, de majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből a végén. Nos, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Őszintén remélem, hogy tovább tudjuk vinni ezt a hagyományt, amit teremtettünk, hogy részt vehetünk ezeken az informális miniszteri értekezleteken, akkor is, hogy ezek informálisak, pontosan azért, hogy, hogy ismertessük az álláspontunkat, hogy, és hogy mi is jobban lássuk, hogy a, a tanács, illetve az elnökség részéről milyen álláspontok, milyen elképzelések vannak. Nos, akkor ennyi volt az elnökség közleményei eh, napirendi pont, és a következő pedig a negyedik pont az Adriai és a Jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia. A tanács kérésére 2014-ben kiadott a bizottság egy közleményt az uniós, erről az uniós stratégiáról, és ezt kiegészítették egy akciós akciótervel is, ez nyolc országot fed le, fele, fele tagországunk, mint Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Görögország, és a további négy ország pedig tagjelölt ország, Montenegro, Albánia és Szerbia. És Bosznia-Hercegovina pedig potenciális tagjelölt státuszban van jelenleg. A negyedik makroregionális stratégiát fogja elfogadni ebben a hónap, fogják elfogadni e, e, ebben a hónapban, ez már e, ütemezve van. Az általános célja ennek a stratégiának az, hogy a szociális és gazdasági fellendülést elősegítse, segítsen munkahelyeket teremteni, megvédje a környezetet, megvódja és az EU-nak nagyon fontos szerepe van ennek a stratégiának a végrehajtásában. A májusi ülésünkön Jakucsics úr kif, kezdeti kétségeinek adott hangot, és most fogja a jelentés tervezetét bemutatni, elénk tárni. Azt mondom, hogy a július 3-a péntek déli 12 legyen a módosítók benyújtásának a határideje, szeptember 17-e ülésünkön pedig fogunk szavazni a végleges jelentésről. Tehát ezek voltak a praktikus részletek, és akkor most megadnám a szót Jakub, Jakub Csics úrnak, hogy megtartsa előadását. Köszönöm. Precinica. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek nagyon szép Szép jó reggelt kívánok! Köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért az elmúlt hónapok során, miután az olasz soros elnökség annó elindította, útjára indította ezt a kezdeményezést. anélkül, hogy udvariaskodnék, szeretném azért elmondani, hogy valóban Zsofridi úrral és Tomasics asszonya, Papadémulosz úrral és Kirlac úrral és Bokovics úrra csodálatosan együtt tudtunk működni. Nagyon szépen köszönöm nekik a segítséget. Nincs mindenki itt, de mindenkinek köszönetet mondanék, akik együtt dolgoztak velem ezen a jelentésen az Adria és Juntengeri stratégiával kapcsolatban. Nagyon jól indult tehát ez a munka, és eredményeképpen ennek a jó munkának megszületett ez a dokumentum, amelyről ma eszmét cserélünk, majd jövőben is még szólni fogunk erről. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly minőségű dokumentumot tudunk majd itt közösen a módosításokkal elkészíteni. Több mint 6000 szó volt ugye a terjedelmi korlát, ez megnehezítette egy kicsit a dolgunkat, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos számunkra ez a stratégia, de mégis bízom abban, hogy kiegyensúlyozott jelentés fog születni a módosítóknak köszönhetően, és már hallhattuk ugye, hogy július 3-áig lehet ezeket benyújtani. Ez a jelentés összetett, ezt már nagyon helyesen megállapította az elnök asszony is, hogy négy uniós tagállam, négy eh, tagjelölt, illetve egy potenciális tagjelölt ország vesz részt ebben a stratégiában. Így ezzel a stratégia egy olyan területre eh, terjed ki, amely egy igencsak bonyolult és nehéz történelemmel bíró terület, hiszen 20 évvel ezelőtt itt még háborúdult gazdasági, szociális problémák jellemzik ezt a térséget. De, amint említettem, vannak ott olyan országok is érintve, amelyek már az Európai Unió tagállamai, Görögország, Olaszország, Szlovénia, Horvátország mind csatlakoztak, és itt ezek közül szeretném Görögország jelentőségét is kiemelni, hiszen Görögország és a balkáni fejleményekben mindig nagyon erőteljesen be volt vonva. Először is fontos, hogy a politikai kereteket meghatározzuk, de végső soron itt gazdasági ösztönzéssel szeretnénk élni a stratégiai segítségével, különböző mechanizmusokat alkalmazzunk ennek érdekében, ezeket a jelentés tervezetben is megemlítjük, amelyet négy fejezetre osztottunk, Először a két növekedésről beszélünk, aztán a különböző régiók összekötetése, bevonása, aztán a környezetvédelem, környezeti minőség, végül pedig a fenntartatós versenyképes idegenforgalom. Ezek, ez a négy fontos tengely az, amely meghatározta a munkánkat, ezek a tám pillérei ennek a jelentésnek. A bizottság eredeti javaslatára is támaszkodtunk, de ezt még egy kicsit tovább alakítottuk, és azt gondolom, hogy ezzel a struktúrával jól együtt tudunk működni a jövőben is. Meggyőződésem, hogy, hogy ebből a szövegből kiindulva, a módosítókat figyelembe véve kiváló jelentést tudunk majd letenni az asztalra, abból indulok ki, hogy konszenzusra fogunk tudni jutni. Én, tehát nagyon bizakodó vagyok. A tartalommal kapcsolatban két dolgot szeretnék kiemelni, amelyek valóban a szívügyeim, anélkül, hogy most a teljes szöveget felolvasnám. Számomra nagyon fontos, hogyha azon országokat kívánjuk segíteni, amelyek még nem tagok az Európai Unióban, akkor az új, az új Juncker-féle eh, beruházási stratégiát kell megragadnunk, hiszen ez lehetőséget kínál közös projektek indítására is, a nyugat-balkáni, még nem tag országokkal is ilyen közös projekteket tudunk indítani. Montenegro például Olaszországba kíván energiát exportálni tenger alatt vezető kábelek segítségével. Ez egy példa a lehetséges projektekre, amelyek e stratégián belül megvalósulhatnak. Ezen kívül utalnék arra is, hogy az Európai Parlamentet is bekívánjuk vonni az igazgatási testületek munkájába. Számukra nagyon fontos, tehát, hogy az Európai Parlament a stratégia irányításában egyenjogú partnerként megjelenjen. Az Európai Parlamentet ragaszkodunk ahhoz, hogy ezekben az említett testületekben az Európai Parlament is képviseltesse magát. Végül pedig röviden említenék még egy pontot, a kék növekedés, az egyik fejezetünk címe, és kétség kívül az érintett régió igen csak sokszínű, különböző népek lakják, de a gazdasági tevékenységek is igencsak sokszínűek, és ezzel összefüggésben Különösen arra hívnám fel a figyelmet, hogy a halállomány folyamatosan csökken az érintett vizekben, az Adriai és a Jón tengerben. Ezért azt gondolom, hogy, hogy szilárd tudományos becsésre van szükség a halállományok eh, tekintetében egy átfogó képet kell kapnunk a halállományokra a térségben. Ez fontosan a számunkra, ami szintén szívügyünk, és külön figyelmet érdemel az a hajóépítési ágazat az Adriai tengeren. Nagyon magas minőségű hajókat építenek Horvátországban például a kokáért, erre is fel kell hívni a figyelmet. Több ezer embert foglalkoztat ez az ágazat, de nem csak ezért kell erre külön figyelnünk, hanem azért is, mert közvetlenül kapcsolódik más országok gazdasági tevékenységéhez ez a ágazat, tehát már is jó kiindulási alapot kíván, kínál az érintett országok közötti együttműködéshez. Fontos, hogy ezeket az országokat versenyképesebbé tegyük, és a hajóépítési ágazatot is e, erősítsük, hiszen Európában sokszor elhanyagolják. A második fejezet, alfejezetünk címe a régió összekötetésének megteremtéseit, energetikai és közlekedési összekötetésre gondoltunk, az vonatkozó folyosókat a TNT hálózatban bővíteni kell, nyugat felé, Olaszország felé, az olasz kollégák ezzel kapcsolatban kívánnak is néhány módosítást, szeretnének még néhány kitételt felvenni a tervezetbe. Mindenképpen fontos, hogy ezt a régiót más folyosókhoz, más régiókhoz kapcsoljuk. Itt óriási potenciáról beszéltünk az energetika szempontjából az azerbajdzsáni földgázvezeték, amely Törökországon, Görögországon keresztül érkezik az adriai térségbe, és ellátja ezt a makrorégiót energiával. Azt gondolom, hogy erre a néző pontra is figyelme kell lennünk. Aztán a csepősított földgáz terminálok tekintetében Horvátországban, Albániában már is intenzív tevékenység folyik, de ott van a vízerő kihasználása, különösen a még nem tagállamokra gondolok, Bosznia-Hercegovinára, Szerbiára és Montenegróra. Itt a vízerőművek még nagy lehetőségekkel kecsegtetnek és ezek megújuló energiaforrások, ne feledkezzünk meg erről. Itt komoly szinergiahatásokat érnénk el, hogyha ezen a területen támogatnánk az érintett országokat. A következő fejezet a környezeti minőségre, környezetvédelemről szól. Itt megpróbáltam néhány a kollégáktól kapott javaslatot felvenni a szövegbe. Fontos, hogy a határon átnyúló környezetszennyezést jobban ellenőrizzük. Ez valóban külön figyelmet érdemel ez a terület. Ezen kívül pedig gondolunk kell arra is, hogy az adriai térség gazdaságilag igencsak komoly nyomásnak van kitéve, föld, földgáz és kőolaj kitermelés folyik, de a koordináció egyelőre még hibázik, az érintett országok nem dolgoznak együtt, nem is beszélek itt uniós szintű koordinációról, de azért az érintett országok jó lenne, hogyha legalábbis egy irányba próbálnának működni. Ezen kívül pedig a katasztrófavédelem eh, területén egy közös regionális központot javasolunk. Ez is fontos téma, hiszen az elmúlt időszakban sok probléma merült fel, különösen Szlovénia, Olaszország és Horvátország együttműködése nem működött elég gördülékenyen. Éppen ezért jó lenne, hogyha a jövőben a katasztrófa védelem eh, területén az érintettek intenzívebben együttműködjenek. Aztán említettem a sziléla faszidioza problémáját is a szövegben, illetve más eh, eh, kártevőket, E, ezek tulajdonképpen példaként jelennek meg a szövegben, de itt komoly kártevő problémák vannak a térségben. Aztán következő fejezet az idegenforgalom. Hát beszélnem sem kell talán arról, hogy milyen fontos a turisztikai hagyomány az adriai és jóntengeri térségben, a római görög civilizáció, ókori civilizációk, hát ezeket nem is kell megemlítenem, hogy milyen komoly kulturális befolyásoknak volt kitéve ez a térség tényleg fantasztikus potenciállal rendelkezik ez a térség a turizmus szempontjából. Ezzel kapcsolatban javasoltam, hogy egy egységes stratégiát dolgozzunk ki a szideken forgalom fejlesztésére az Adriai és a Jón tenger számára. Persze felmerül a kérdés, hogy itt közös stratégiát szeretnénk mindkét tengeri terület számára, vagy külön foglalkozunk az Adriai és Jón tengeri térsége. Én a közös stratégia mellett teszem le a garast. Úgy gondolom, hogy akik ebbe a térségbe utaznak, azok jól járnának, és érdekeltek lennének egy ilyen közös stratégiában, akkor is, hogyha vannak különbségek az adriai és a jóntengeri térség között a turizmus tekintetében is, mégiscsak a közös pontok mentén érdemes lenne elindulni. Összességében ugyanis azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben túl kevés szó esik. A turizmusról én hiányolom ezt a témát, különösen a vidéki területek számára hasznos ez, nem is beszélve a szigetekről, amelyek óriási potenciállal bírnak. Itt még nagyon sok mindent el tudnánk érni, ha együttműködünk. Végül pedig szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Örömmel tekintek az eszmecsere elébe, várom a módosítókat a kollégáktól. Arra törekszem majd, hogy jó kompromisszumok szülessenek. És szeptember 17-én, ahogy az elnök azt, hogy már említette, szavazásra bocsátjuk ezt a szöveget, ezt is már nagy izgalommal várom Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jakub Csics úr, a beszámolót. Az árnyék jelentés készítők közül van-e valaki, aki megtörné a jeget, és elkezdené a vitát? Zsida, képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna néhány gondolatot elmondani. Nyilvánvaló először is köszönhet az előadónak ezért a jelentésért, amiről most hallottunk, illetve az elmúlt évek során végzett munkáért, főleg az elmúlt hét során az EUZER stratégia kidolgozásáért. Nos, nagy kihívás ez, ennek a stratégiának a megvalósítása minden partnerrel együtt a térségben, úgyhogy most gyakorlatilag a tényekre kell áttérnünk a tervekről, mert a makrorégió irányítása, meg vagyok róla győződve, az egyik legkritikusabb pont, de ugyanakkor az az aspektus is, amelyel szembe kell néznünk annak érdekében, hogy olyan stratégiát alakítsunk ki, ami hatékony, és úgy eljárni, hogy a szükséges teendőket fogalmazzunk meg, annak érdekében, hogy megfelelő koordináció jöjjön létre, és ami az úgynevezett soft intézményeket hozza létre. Ugyanis a stratégiában a forrásokba való befektetés is szerepel, hiszen nyilvánvalóan erre szükség van. Teljesen világos, hogy a makroregionális stratégiákat területi megközelítés jellemzi, a partnerség és a szubszidiaritásnak kell megfelelnie. Ezért alapvetően fontos a szerepe a régióknak abban a megközelítősben, amelynek többszintű kormányzást kell képviselnie ugyanebben a stratégiában. Úgy hiszem, hogy mivel ennek a stratégiának a szavahihetősége attól függ, hogy mennyire képes integrálni a strukturális alapokat a 2014-20-as időszakban. Többször is elhangzott, hogy a stratégia nem rendelkezik saját pénzalapokkal, úgyhogy szükség van arra, hogy a régiók a megfelelő alapokat, pénzügyi alapokat valahogy egy irányba tereljék, azért, hogy a megfelelő célokat el tudják érni, mégpedig ezen programok segítségével. Aztán vannak transzverzális aspektusok is, amelyek pillanatilag nem találhatók az anyagban, de ezek alapvetően fontosak a stratégiának. Az egyik a kommunikációs stratégia, mert nincs stratégia addig, amíg megfelelő kommunikáció nincs erről. Garantálni kell tehát megfelelő láthatóságot nemzeti szinten, regionális szinten és főleg helyi szinten, annak érdekében, hogy a stratégia hatékony legyen. A célokra és az eredményekre kell koncentrálni, a jó gyakorlat kicserélésére is rendkívül nagy a szükség, és az érintett régiókban a lakosság bevonása. A szociális aspektusokról sem szabad elfeledkezni, hiszen ez a stratégia többletértékét képviselheti, mivel ez a közös célja az összes projekt összeterelésének. Szükség van egy fő útvonalra, egy vezérfonalra, illetve be kell vonni ebbe az egész stratégiába a fogyatékkal élőket is. Nagyon fontos például az idegenforgalom is, az akadálymentesítés, a fogyatékkal élők számára, hiszen erre is nagyon oda kell figyelnünk a hátrányos helyzetben élőkkel szemben a fiatalokat, a fiatal ö, kezdő vállalkozókat is ö, le kell, hogy fedje, hiszen nekik is ö, nagyon sok szükségük van ö, célzott intézkedésekre. Aztán a hitelhez való hozzáférés, ez is nagyon fontos aspektus. Jó lenne, hogyha valamilyen speciális képzést biztosíthatnánk például a közalkalmazottaknak, illetve a polgári alkalmazottaknak is, akik részt vesznek ezekben a projektekben, hogy megfelelő szakmai ismerettel rendelkezzenek azok, akik ezzel a munkával foglalkoznak. Aztán a bizottsági prioritások, amelyek a bizottsági programban megjelennek, olyan projekteket kell, hogy támogassanak, amelyek a hiányokat töltik ki, és olyan projekteket képviselnek, amelyek növekedést eredményeznek. Ennyit szerettem volna elmondani, de nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő hetek során együtt tudunk majd működni a pilléreket illetően az előadóval. Külön oda kellene figyelni a helyi tengerészeti technológiákra, hiszen ma a világon a kutatás ebbe az irányba tekint. Ami a környezetvédelmet illeti, olyan területek tisztítására van szükség, amelyek nagyon szennyezettek voltak az elmúlt években. Oda kell figyelni a hatékony együttműködésre, az energia, a megújuló energia területével, aztán különösen egyes területeken rendkívül fontos ez. Ami a regi, régiókat illeti, tökéletesen egyetértek az észak-dél elképzeléssel, amit a kollega megfogalmazott, főleg a balti folyosó vonatkozásában, illetve a földközi tengeri folyosónál, az ibériai félsziget, Olaszország középső területe és a Balkán területek vonatkozásában. Ezek nagyon fontos területek, mert nyilván ennek a területnek a legutóbbi gazdasági fejlődését meghatározza a különböző kulturális és kreatív iparágakat is támogatni kell. Ezek a makrorégiók pillanatnyilag tényleg rendkívül fontosak. Koordinálni kell a strukturális, e, az európai strukturális alapokra vonatkozó szakpolitikákat, hiszen ezeknek most dupla, sőt, még ambiciózus feladatuk van. Így lehetne előrevinni a regionális politikát, a regionális fejlesztési politikát, és így az Európai Unió hozzájárulhatna ennek a területnek a stabilizációjához, hiszen tudjuk, hogy ma még egy, egyáltalán nem alakult ki. Nagyon fontos az európai szociális alapok kezelése, kevés, de stratégiai jellegű projekt segítségével, ugyanezen európai alapok kiaknázásával. Biztos vagyok benne, hogy ennek érdekében össze fogunk fogni, hogy olyan stratégiát alakítsunk ki, ami mindenképpen hatékonyan és mindenki javára működik. Majd köszönöm. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ovim putem Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök. Jakovcsicsú, na odlično sastavljenom izvješću i na iznimno korektnoj i Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló jelentését, és a kiváló együttműködésért is a kollégákkal, hogy elkészítette a dokumentum tervezetet. Az Adriai és Ión tengeri térségben nagyok a kihívások. Magas a nélküli, munkanélküliség, nem jó az infrastruktúra, nem megfelelőek az adminisztratív kapacitások, rendkívül összetett a bürokrácia, és ökológiai katasztrófákat kellett átélni ennek a térségnek. Hogy megoldjuk a jelenlegi problémákat, aktívan be kell vonni a civil társadalmat és a magánszférát a stratégia végrehajtása érdekében. Hatékonyan kell felhasználni a forrásokat, a stratégia kezelése során. A projekt részét képező országokban nem azonos szinten ismertek a stratégia részletei. Ezért aztán ebben a régióban, ahol a tapasztalatok is eltérőek, olyan stratégiára van szükség, amely a az egyes területek, az egyes országok potenciális lehetőségeihez alkalmazkodik. Szeretném hangsúlyozni a stratégia első pillérét, a halászatot. Ebben az ágazatban pillanatilag rengeteg az akadály, a halászati akvakulturális tevékenységek fejlesztése előtt. nem lehet hozzáférni a területekhez, az engedélyekhez, az iparág szétaprózódott, az innovációhoz nem áll rendelkezésre elegendő tőke és hitel. A szinergiák az ilyen fontos területeken, mint például az idegenforgalom és a mezőgazdaság leegyszerűsíthető lenne, lehetne a helyi erők bevonásával, így lehetne a sokszínűséget biztosítani. Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szigeteken megmaradjanak a helyiek, hiszen ők eléggé kiszolgáltatott közösséget képviselnek. A másik terület a hagyományos és kulturális örökség, amit ezek a helyi közösségek képviselnek. Ez többletértéket is ad és a helyi márkák és egyéb termékek fejlesztésével támogatható. Aztán volna egy kérdésem a bizottság képviselőhez végezetül. Elképzelhető, hogy az emberi és adminisztratív kapacitás hiánya a stratégia végrehajtását megakadályozhatja? Ha igen, akkor mit kell tennünk ennek érdekében? Elnök Bogovics úr, parancsoljon. Thank you. And... Köszönöm szépen. Elnézést kérek ezért a kis késésért. Most éltem vissza ebből a régióból, ahol egy üzleti konferencián vettem részt, amelyet szerb üzletemberek számára rendeztek, ezért késtem az ülésről. Először is szeretném megköszönni az előadónak és a csapatának a munkáját. Nagyon alapos munkát, anyagot kaptunk az Adriai és a Jóntengeri térségről. A regionális fejlesztés rendkívül fontos, minden olyan területre kitér a jelentés, amelyek egyformán fontosak, és biztos vagyok benne, hogy kollégák és a véleményező szakbizottságok jó módosítókat fognak benyújtani, és a végén egy kiváló jelentés fog megszületni. Ahogy mondtam, épp most érkeztem vissza, szó szerint ma ebből a régióból. Négy, a régió négy országa uniós tagállam, négy nem. Az egyik legfontosabb hiányosság ebben a tekintetben az azhoz, az, hogy az uniós tagállamok nincsen, között nincsenek meg a, nincs meg a kölcsönös bizalom, és ez vonatkozik az emberekre is. Természetesen ez hatással van az együttműködése és a koordinációra. Láttuk azt, hogy a balkáni területeken vannak jó együttműködések, éppen ezért ez a stratégia lehetőséget kínál számunkra, hogy jobban összekapcsolja, összefogja ezt a területet. Ezekben az országokban javítottuk az administratív kapacitásokat azért, hogy ezek a szereplők képesek legyenek megfelelni a jelentésben feltárt kihívásoknak. Sokat hallottunk szervezeti kérdésekről is. A az uniós tagállamok természetesen más szervezési, szervezettségi szinten vannak, mint a nem uniós országok. Hogyha tapasztalatot cserélünk, jó gyakorlatokat is kicseréljük, akkor biztos vagyok benne, hogy a régió nem uniós országa is képesek lesznek az administratív kapacitásuk növelésére, tapasztalatcsere útján. Ki hangsúlyoztuk, hogy parlamenti képviselőknek a a menedzseri struktúrában is aktívabbaknak kell lennie, Szeretnénk tudni, hogy ezt hogyan képzeljük el, hogyan vegyünk részt ezekben, vállaljunk szerepet ezekben a struktúrákban. Úgy gondolom, hogy az idegenforgalom területén még nagyon sok lehetőség rejtőzik. Meg kell erősítenünk ezt az anyagot ebből a szempontból is. Az idegenforgalom területén regionális termékeket kell felmutatni, olyanokat, amelyek az adriai idegenforgalomhoz kapcsolódnak, amely ebben a, ezen a területen térségben rendkívül fontos. Nagyvárosokban és a hátországi területek is rendkívül fontosak, hogyha fontos ö, regionális termékeket kívánunk kínálni. Szeret, rá kell mutatni arra, hogy Horvátország és Szlovénia azok az a két ország, amelynek területének 40%-a esik Natura programba, 40%-a Natura terület, és éppen ezért fokozottan védett terület, és hozzá kell járulni a gazdasági tevékenységek, és a, term- és a natura területeket védő tevékenységek ket össze kell hangolni, ezeknek egymással együtt kell tudni élni. Itt még nagyon sok elvégzendő feladat vár ránk. Az idegenforgalomról beszélve ki kell hangsúlyoznunk, hogy a turizmus szezonális jellegű, időben korlátozott, és éppen ezért jobban oda kell figyelnünk a tavaszi és őszi időszakokra. A tengeri tevékenységek is ugyanígy fontosak, hiszen ezek kapcsolódnak a kulturális örökségünkhöz, a hagyományainkhoz. Úgy gondolom, hogy az egész halászati szektornak sokkal nagyobb fontosságot kell tulajdonítanunk, amikor a helyi termékekről van szó, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a jelentésben. Amikor az energiáról beszélünk, természetesen megfelelő infrastruktúrát kell teremtenünk ebben a térségben, és el kell kezdenünk egy közös energiaunió létrehozásáról a térségben. Komoly problémák vannak a gázellátással, úgy gondolom. Éppen ezért én azt támogatnám, hogy erősítsük meg az energia ügyi, energiabeli kapcsolatokat. A jelentés két országot nevez meg, amikor az energetikai lehetőségekről beszél. Azt gondolom, hogy ezt ki kéne terjeszteni a többi országra is. Aztán az olajfeltárás kérdése is, kérdésére is kiter a jelentés az Adriai tengeren. Azt gondolom, hogy fontos, hogy környezetbarát technológiákra fókuszáljon ez a jelentés, amikor az energia biztosításáról beszélünk. Aztán kitér a jelentés logisztikai, közlekedési kérdésekre, kikötőkre, tengeri szállításra, a legnagyobb kikötőkre, az Adriai tengeren, hiszen ezek Európa kiáratát jelentik egyéb tengerekre, úgy mint Rijeka, Trieste és Koper, és így minden egyes kikötőre oda kell figyelni, és szinergiákat kell létrehoznunk. És nagyon örülök, hogy eddig is hozzájárultam, és jövőben is ezt kívánom tenni, és remélem, hogy egy bízok benne, hogy egy nagyon kiváló anyag fog a végén születni, ezzel a stratégiával kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Árnyék előadók, Papadimos úr, köszönöm szépen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκοφ. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Jakovcsics kollégának a munkáját, kiválóan tudtunk együtt dolgozni árnyék előadónként, és a frakcióm mm, nagyon elégedett volt a közös munkával. Úgy gondoljuk, hogy a vitával, illetve a módosítókkal olyan jelentést tudunk majd letenni az asztalra, amely erősíteni fogja ezt a stratégiát a térségben. Hogyha vegyünk egy példát, a balti állam, balti Baltikum, balti államokat, ahol ez a megerősített együttműködés nagyon sikeresnek bizonyult, és növekedést szolgáló együttműködési formákat alakítottak ki. Mielőtt a konkrétumokra rátérnék, szeretnék megemlíteni bizonyos nehézségeket, amelyek azért előadódnak, hiszen ez egy európai parlamenti jelentés, amely valamit erősíteni, növelni szeretne, és erre szükség is van. És éppen ezért nagyon alaposan meg kell vizsgálni, és tisztázni kell pontokat, bizonyos pontokat, hogy megfelelő legyen az együttműködés, az energia, a gazdaság területén, ebben a térségben. Nyilván ez rengeteg előnyel fog járni. Mielőtt rátérnék a konkrétumokra, tehát térjünk vissza a nehézségekre. Az első nehézség, ami teljesen világosan látszik, az, hogy négy ország uniós ország, négy ország pedig nem tagja az Európai Uniónak. És ez nagyon eltérő administratív színvonalat, szintet és egyebet jelent sokszor nagyon korlátozott erőforrásokat jelent. Nyilván az nem újdonság senkinek, hogy nem áll rendelkezésre új forrás ezekre a területekre, tehát a már meglévő erőforrásainkat kell használnunk. És ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan kell meghatároznunk a prioritásainkat, és ö, odafigyelni arra, hogy a pénz, az erőforrás hogyan fektetődik be, és jól döntsünk. Nem tervezhetünk többre, mint amennyink van, tehát csak addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. Úgy gondolom, hogy éppen ezért a jelentés azon részeire kell koncentrálnunk, amely a méretgazdaságot célozzák, például az energiára, a, a környezetvédelemre, idegenforgalomra. Ezek azok a területek, amelyek nem csak elindítják esetleg a növekedést, hanem fenntartható módon teszik ezt. Olyan régióról beszélünk, ugye ismétlem még egyszer, vannak uniós és nem uniós országok, éppen ezért nagyon sok probléma adódik az a források, a rendelkezésre álló források tekintetében. Infrastruktúrális szempontból is nagyon nagy különbségek vannak az emberek jövedelmében, és óriási különbségek vannak. Tehát úgy kell befektetnünk, úgy kell felhasználni eh, a rendelkezésünkre álló forrásokat, hogy azok hatékonyak legyenek. oda kell figyelnünk, hogy a megfelelő helyre kerüljön. Ugye itt van az Európai Befektetési Bank, a, az FC, az Európai Stratégiai Befektetések Európai Alapja, ugye a Juncker csomag keretében. Azt gondolom, Csics úr, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy, hogy összedolgozzunk, és az irányításhoz az Európai Parlament is hozzájáruljon. Úgy, hogy bölcsen költjük el a rendelkezésünkre álló forrásokat, és akkor nézzünk konkrétumokat. Először is. Úgy gondolom, hogy az az elképzelés, hogy, hogy szigetek számára európai évet ö, szervezünk, ugye szerepel a jelentésben, ez kiváló ötlet, és kíváncsian várom a bizottság véleményét, meglátását ezzel kapcsolatban. A, a jelentés utal olyan országokra, mint például Görögországra, Olaszországra, hogy migrációs nyomás alatt állnak. És ez olyas valami, amit meg kell oldani méghozzá úgy, hogy megfelelő infrastruktúrát hozunk létre a migránsok, a, be, a menekültek, bevándorlók fogadására az európai kikötőkben. Módosított fogok benyújtani azzal kapcsolatban, hogy erősítsük meg a fenntartható növekedésre vonatkozó rendelkezéseket, és a fiatalok munkanélküliségét felszámolni célzó, illetve csökkenteni célzó intézkedésekre. Végezetül pedig az együttműködés is problémás kérdés, hiszen ugye fél a térség fele bent van az unióban, a másik fele meg még fél lábbal sincs. Azt gondolom, hogy itt egy kezdeményezés is nagyon hasznos lenne, nem csak az érintett, a stratégiától érintett országok, hanem szélesebb körben vonnánk be az országokat azért, hogy meg tudjuk tenni az első lépéseket, olyan országokat, amelyeknek a tapasztalatait felhasználva el tudjuk kerülni a múltbeli hibákat, problémákat, amit esetleg egy elhamarkodott döntéssel okozhatnánk, és veszélyeztethetnénk Jakobcsics úr jelentését. És az, itt az abban foglalt célokat. Nos, ezek voltak a részrevételeimet, fogok benyújtani majd módosítókat is. És mivel nagyon kiváló volt eddig az együttműködés, hasznosan gyümölcsözőnek bizonyult az előadóval, az, én ugyanerre számítok, akkor is, amikor majd a módosítókat megvitatjuk, és remélem, hogy végezetül egy olyan dokumentum fog az asztalunkon, az asztalunkon állni, amely széleskörű konszenzuson alapul, és meggyőzi a bizottságot, illetve az, az EFSI gazdáit, illetve az Európai Befektetési Bankot, hogy megfelelő pénzügyi támogatást nyújtsanak ehhez a nagyon fontos stratégiai együttműködés számára. It's yours, Mr. Clark. Köszönöm szépen, most pedig Clark kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadónknak, Jakovcsics úrnak. Kiváló alapot képez ez a szöveg a további munkához, és biztos vagyok abban, hogy a módosítóink még egy kicsit javítani fognak ezen a jelentésen. De köszönet illeti az előadót a kiváló együttműködésért is az elmúlt találkozóink során. Ami pedig a tartalmat illeti, szeretnék rögtön arra kitérni, amit a módosítóinkban is szeretnénk majd beterjeszteni. Konkrétan arra gondolunk, hogy a súlypontot a régió beli koordináció kell, hogy képezze a Duna régióban, illetve a balti tengeri makrorégióban már láthattuk, hogy milyen jó példái lehetnek az együttműködésnek. Azaz, a makrorégió valamennyi érintett országa hogyan tud közös célkitűzések érdekében közösen együtt dolgozni. Ami pedig a pénzügyi részét illeti ennek a stratégiának, úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes lenne az Európai Beruházási Bankot és a Junckerféle Európa Stratégiai Beruházási Alapot kihasználnunk a régióbeli beruházások céljából, de fontos, hogy a határon átnyúló együttműködés is előtérbe kerüljön. Itt tagállamok és nem tagállamok is érintettek, ugyanakkor vannak előcsatlakozási támogatások, és itt tovább vannak lehetőségek arra, hogy szinergiát érjünk el, és ezt a stratégiát ilyen határon átnyúló projektekre is alkalmazzuk. Aztán az energiaunió kérdése, itt vannak a, fel, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság kérdései, itt is beruházásra, forrásokra van szükség, és a beruházások egyszerűbben megvalósíthatók, ha összefogunk több projektet, határon átnyúló együttműködést eh, támogatjuk a szunós tagállamok és a nem, tag államok között. Fontos a magánbefektetőknek a bevonzása és a Juncker féle tervnek ez is a középpontjában áll a projektek megvalósításához, a magánszféra beruházásai is rendkívül fontosak. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt is, hogy ez a makrorégió óriási természeti potenciállal bír, rengeteg erőforrással rendelkezik, és ez döntő lehet az Európa 2020 stratégia szempontjából is, hiszen ebben a stratégiában fontos pillért képez a kék növekedés, és úgy gondolom, hogy a régió nagyot fejlődhetne a kék és a zöld növekedésnek köszönhetően. Konkrétan, ami a kék növekedést illeti, én azt gondolom, hogy a halászat jelentőségével még mélyebben kellene foglalkoznunk. Vannak ugyan lehetőségeink az ágazat támogatására, Nyilván a környezetvédelemben is összefügg ez, másfelől a vállalkozások támogatása is ide tartozik, de itt különösen fontos a fenntarthatóság, és a makrorégió hagyományait sem szabad szem előtt tévesztenünk. Ha az európai halászati ágazatot megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy Európa, az Európában fogyasztott halmennyiség 60%-át szállítja maga, és 40%-ban importált halat eszünk itt Európában, tehát van erre igény, erre az egészséges élelmiszerre, itt még vannak fejlődési lehetőségek. A kék növekedés tekintetében arról is gondoskodnunk kell, hogy tiszta energiát termeljünk, illetve egészséges élelmiszereket tegyünk le az asztalra. Különösen fontos e tekintetben a sok és Adriai és Jóntengeri sziget bevonása, az itt előállított termékeket pedig e, továbbítani lehet a tengerpartra nem rendelkező országokban. Egy, született egy jelentés a tengeri területekkel, a szigetekkel kapcsolatban, és itt is terjesztettem be módosítókat arra vonatkozóan, hogyan lehetne ezeket a területeket támogatni, különösen a megújuló energiaforrások tekintetében. Aztán következő fejezet ugye az összekötetésekkel, határon átnyúló szennyezések, közlekedési energia összekötetésekről van itt szó. Itt például a gyors vasút is hiányzik Dél-Kelet-Európában, ezek a vasúthálózatok még hiányoznak, itt is előrelépés kellene elérnünk. Természetesen az autópályák további képítése is még támogatásra szorul, de rá is térnék rögtön a következő fejezetre, a környezetvédelem, környezeti minőség. Különösen nagy problémát jelent a térségben a hulladékgazdálkodás, tengerek tisztántartása, de láthattuk Barcelonában, milyen példaértékűen működik az intelligens város megközelítés, óriási teljesítményeket mutat fel Barcelona környezetvédelem és az intelligens fejlődés tekintetében, de megint csak visszatérnék arra, nem szabad megfeledkezni a szigetekről sem. A szigeteken a beruházások mértéke sajnos eh, nagyobb, a finanszírozás itt kényesebb kérdés jelent, és ha már környezetről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg a tavakról sem, amelyek az adjai és jón tengerbe csatlakoznak a folyóikon keresztül. Ezek is komoly potenciállal rendelkeznek, erőforrásokat nyújtanak, és az egészséges élelmiszerek előállításában is volt a szerepet játszhatna. És újra és újra visszatérek a megújuló energiaforrásokra is, az energiahatékonyságra, ezeket a területeket mindenképpen támogatnunk kell, aztán a cseppfősított földgáz szintén az energiafüggetlenséghez hozzájáruló tényező, nem csak ez a régió, hanem egész Európa profitált ebből. Ezzel kapcsolatban is vannak projektek, egy horvát-görög projekt, nagyon érdekesnek tűnik ebben az összefüggésben. Albániában is vannak vonatkozó projektek, bár ugye Albánia még nem tagország. És ha már megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy kőolajforrások vannak az Adriai tengerben, vannak Albániában és Horvátországban, valamint Montenegróban, arra nézve kezdeményezések, hogy kitermeljék ezt az erőforrást. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kitermelés fenntartható legyen, és a kitermelés környezeti következményét is fel kell mérnünk. Ezen kívül szigorú kritériumokra van szükség a kőolaj és földgáz kitermelés tekintetében, akkor ha ez a partmenti területeken történik, itt mindenképpen figyelemmel kell lenni a parti területekre gyakorolt hatásokra. A prevencióit fontos, eh, és kutató munka kell, hogy megelőzze ezeket a tevékenységeket és a vonatkozó irányelveket, és nyilvánvalóan be kell tartani a kitermelés során. Azt gondolom, hogy valamennyi projektet azt szerint kell értékelni, hogy a felállított kritériumoknak, jogszabályoknak megfelelnek el. Más különben olyan projekteket indítatnak be az érintett országok, amelyek végső soron ártanak a környezetnek. Ezen kívül szólni szeretnék a szénerőművekről is, sok esetben ezek az erőművek importált szénnel működnek. Nyilvánvalóan itt a klímaváltozás szempontját szem előtt kell tartani. Minden országnak jogában áll az energiamixét magának meghatározni, de vannak kötelező jellegű célkitűzéseink a klímaváltozás területén, amelyeket csak közös munkával tudunk elérni úgy gondolom, hogy ha egy stratégiát állítunk fel a régió számára, akkor a klímaváltozást is figyelembe kell venni, és létre kellene hozni egy úgynevezett szolidaritási alapot is, amely egyfelől a prevenciónak, az alkalmazkodási intézkedéseknek szól, ezt segíti, Másfelől, hogyha a klímaváltozásnak már konkrét következmény jelentkeznek a régióban, akkor szintén ehhez az alaphoz fordulhatnának az érintett ország. Végül pedig a turizmus kapcsán, hát fel sem tudom sorolni, hogy milyen turisztikai tevékenységek gazdagítják ezt a régiót, de azt azért elmondanám, hogy a közlekedési infrastruktúra támogatása kulcsfontosságú a turizmus szempontjába, hiszen a turizmushoz természetéből fakadóan kapcsolódik a közlekedés, az utazás is. Itt gondoskodunk arról, hogy a széndiokszid lábnyom minél kisebb maradjon, plusz az Adriai és a Jón tengeri térség tele van szigettel, és az, ezt a potenciált is ki kell használni. a Krök szigetén ott van a cseppfolyósított földgázterminál, amelyből, amely projektből az Unió egészen profitálhat. Úgy gondolom, ez még további fejlesztéses és érdemes ez a projekt. Aztán óriási természeti potenciállal bírnak a természetvédelmi területek, a természeti parkok, ezek oktatási potenciállal is bírnak, de a természet megőrzése szempontjából is ezek kulcsfontosságúak. Ennyit szerettem volna én elmondani, még egyszer köszönet az előadónak a kiváló együttműködésre. Köszönjük szépen, Demato asszony kapja meg a szót. Jó, Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a jelentéstervezetét a kollégának az integrált stratégiáról, amilyen fontos, nagy makrorégiót ölel fel, négy Európán túli országnak kell együttműködni az Európai Uniós országokkal. Nos, nagyon fontos az inter, a fenntartható idegenforgalom és egyéb fontos területek, amelyeket össze kell fogni, hiszen összetartoznak Például nagyon fontos lenne, hogy megfelelő közlekedési hálózat legyen, tiszteletbe tartva mindenféle környezetvéti szempontot is. Egy konkrét példával élve. Itt egyszerűen nem állhatunk meg azokon az adatok, annál az adatoknál, amelyek a jelentésben találhatók, konkrét problémákról kell beszámolnunk az adott makroterületről. Az olasz környezetvédelmi miniszter a öt nappal ezelőtt beszélt arról, hogy mi történt az adjai tengeren. Itt a központi, illetve a déli részekről van szó. Két multinacionális cégről van szó, amelyek szennyezték ezt a területet, mégpedig jelentős mértékben. Ez befolyásolja a halászatot és az idegenforgalmat is, mégpedig negatív módon. A fosszilis energiaforrások, a fosszilis energiaforrások kérdésében dönteni kell a jövőt illetően. Az Ioni tenger vidéke Horvátország vonatkozásában a púliai régiót is érintő programokról van szó. Alternatív fejlődésre van szükség az adjai térségben a megújuló energiák segítségével, nem centralizált módon, hanem az egyes területek segítségével. Nyilván mindenről nem tudunk beszámolni az elmúlt napok, hetek eseményeiből. Úgyhogy például utalnék azért a növény egészségügyi problémákra is. Fel kell tudnunk készülni nem csak az érintett tagállamok szintjén, hanem az egész Európában. Úgyhogy olyan megoldásokat kell találni, mint például a bio és a fenntartható mezőgazdaság. Végül javasolnám, hogy a messzinai híd ne épüljön meg. Kérem a kollégákat, hogy tanulmányozzák szintén ezt a témát. Tehát nagyok a kihívások ezen a területen, de együtt biztos, hogy jó munkát fogunk tudni végezni. Köszönöm. Thank you very much. And... Nagyon szépen köszönöm. Maletics asszony, parancsoljon. Thank you very much. In order to be quick. Köszönöm szépen, hogy gyorsabban menjen a dolog, angolul beszél. For, there, for, for this drafted opinion report. Köszönet az előadónak, az jelentés tervezetért, köszönet az árnyék jelentés készítőknek, kiválóak voltak a megjegyzések. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos a stratégia végrehajtása, és tényleg el kell gondolkodni azon, hogy a végrehajtás milyen struktúrában történik, és hogy az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak gyorsabban és több munkával kell hozzájárulniuk ehhez. Nagyon sok aggály hangzott el a végrehajtás kapcsán, említett az adminisztratív kapacitást, ami befolyásolja végrehajtási lehetőségeket. Nagyon nehéz a közös célok megállapítása is, főleg olyan országok esetében, amelyeknek fejlettségi szintje más és más, hiszen szükségleteik is mások és mások. A közös célok végrehajtása ilyen kontextusban nem olyan könnyű. Most ugye elsősorban a végrehajtásra koncentrálok. Ezen kívül nincsenek minden országban megfelelő szabályok a végrehajtásra vonatkozóan, amelyek egységesek lennének. Úgyhogy a cél az lenne, hogy harmonizáljuk ezeket az egyes érintett országokban, mert ez még ne, megnehezíti a végrehajtást. Ahhoz, hogy időben és megfelelően történjen a végrehajtás, nyilván jó struktúrált projektekre van szükség, amelynek segítségével a stratégiában megfogalmazott célokat elérhetjük. Nyilván fel lehet sorolni ezeket a projekteket. A probléma azonban az, hogy tényleg vannak jó struktúrát, végrehajtás kész projektek, amelyekkel indulhat a munka. Illetve tényleg úgy gondoljuk, hogy a listán szereplő projektek azokat a célokat tudják megvalósítani, amelyek a makrorégiók számára fontosak? Mert még mindig nemzeti keretek között gondolkodunk, nem föltétlenül makroregionális szinten. Erről is beszélni kell. Ami a finanszírozást illeti, és a forrásokat. Az Európai Bizottságnál az elmúlt évek során új pénzügyi eszközökön gondolkodtak, illetve hogy hogyan lehetne a vállalkozóknak más finanszírozási forrásokat rendelkezésre bocsátani. Talán a konkrét források struktúrálására kellene gondolni a makrorégiókban. Például a balti országok egy közös pénzügyi forrással rendelkezhetnének, mind az állami, mind a magán, mind a közös, tehát a kombinált magán és állami projektek finanszírozására. Tehát lehetne esetleg a kohéziós és egyéb forrásokat is felhasználni ebben az új, ezekben az új finanszírozó eszközökben, pénzügyi eszközökben. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek konkrét pénzügyi alapok, amelyek támogatják a projektek végrehajtását, de elsősorban a jó struktúrát projektek a fontosak. Aztán, hogy tudjuk támogatni az adott országokban, a kevésbé fejlett országokban a fejlődést, és akik talán másképp gondolkodnak azon közös politikák kapcsán, amelyek már kialakult gyakorlatnak tekintetők a tagállamokban, de esetleg a nem tagállamokban nem. Tehát szükség lenne erre az eszmecserére ezekről a témákról. Végül pedig, amikor új pénzeszközökről beszéltem, illetve az új alapok létrehozásáról, el kell mondanom, hogy ebben a nyolc országban már eléggé eltérő a pénzpiac. Így a vállalkozóknak nem ugyanazok a lehetőségei a projekt végrehajtásához, a projektek végrehajtásához, ugyanis óriásak a különbségek, ami a kamatokat illeti, ami a projektek finanszírozási lehetőségeit illeti. Úgyhogy nagyon sok a korlát a tagállamokban, például Horvátországban, úgyhogy erre is gondolnunk kellene. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság képviselőinek adom meg a szót. Andrea Meirét úr van itt? A bizottság képviseletében? Igen. Jó, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Um, uh, very much the report. Először is üdvözöljük a képviselő úr által benyújtott jelentést. Mi is egyetértünk annak tartalmával, legalábbis nagy részt. Három ponton szeretnék megjegyzést fűzni hozzá. Elsősorban a, az irányításba be kell vonni a nemzeti parlamenteket, meg kell erősíteni a szerepüket Miért? Azért, mert a bizottságnak fontos szerepe van abban, hogy stratégiailag koordinálja ezt a programot, de az a tagállamok feladata, hogy egyetértsenek a stratégia főbb elemeivel kapcsolatban megegyezzenek, hogy valódi gazdái legyenek ennek a programnak, stratégiának, és felelősséget is vállaljanak érte nemzeti parlamenteknek fontos szerepe van, hogy a stratégiát népszerűsítsék, illetve felhívják rá a figyelmet a különböző politikai szintereken, és erősítsék a stratégia láthatóságát az egyes országokban. Az is fontos, hogy a nemzeti politikákat, befektetési terveket, programokat összehangoljuk. Különös tekintettel a tagjelölt országok esetében. Nagyon fontos a, az erőforrások összehangolása, úgy, mint a nemzeti források, és a regió specifikus operatív programok esetén, amelyek ugye a finanszí- legfőbb finanszírozási forrásokat jelentik. A második pont az administratív kapacitásra vonatkozik, ezt több képviselő említette. Szeretnénk rámutatni, hogy létezik egy transznemzeti program, Edrian-nek hívják, és ez ugyanezt a földrajzi területet fed le, amely kimondottan célzott támogatást kép, képes nyújtani szlovénia szlovéniai központtal, és ennek a program költségvetésének 10%-át, nagyjából 10 millió, forint, 10 millió tud az adminisztratív kapacitások erősítésére, a stratégia céljaira. Szeretnénk továbbá rámutatni arra a tényre is, hogy minden résztvevő ország felel, felelős azért, hogy biztosítsa megfelelő e, és kompetens administratív forrásokat az Adriai és Jontengerek Adri uniós stratégia számára. Ez alapvető fontosságú, ha biztosítani akarjuk, hogy ez a stratégia megfelelő módon valósuljon meg és hatékonyan. Harmadsorban pedig szeretnék rámutatni arra, hogy a korábbi strat, uniós stratégiák, a Duna stratégia, a Balti stratégia esetében is volt elérhető finanszírozás arra, hogy a megvalósítást, a végrehajtást megkezdjék, hogy előkészítő tanulmányokat ö, lehessen elkészíteni, és így segítség a stratégiák megvalósulását. Nagyon értékelnénk, hogyha az Európai Parlament is támogatná ugyanilyen módon ennek a stratégiának a megvalósulását. Különös tekintettel a megvalósítás elősegítésére, arra, hogy segíteni a prioritások azonosításában, illetve hasonló kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Jakovcsics úrat kérdezem, hogy szeretne hozzászólni válaszadásra. Tessék. Yes, okay. Uh... Igen, köszönöm szépen. Először is szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólását, rövid leszek. Szeretném a bizottság képviselőjének megköszönni az, az együttműködési készséget, amit a találkozóinkon ö, tanúsított, és amit elmondott, úgy gondolom teljesen helyes és helytálló. Bízom benne, hogy tudjuk biztosítani a stratégia megvalósításához az induló forrásokat. Szeretném megköszönni mindazon kollégáknak is a munkáját, akik a jelentésen együtt dolgoztak velem, Rózada Mátó asszony, aki szintén itt van körünkben, vele és a csapatával nagyon sokat dolgoztam együtt. Vannak apróbb eltérések, nézeteltérések köztünk, de biztos vagyok benne, hogy a hogy, a vég, hogy végezetül egy nagyon kiváló anyag fog az asztalunkra kerülni. Figyelembe kell venni a migráció kérdését és problém, problémáját, ami rendkívüli fontosságot nyert, már sokszor emlegettük a parlamentben. Amit Papadimolosz úr említett, ezt ki kell emelnünk a jelentésünkben. Biztos vagyok benne, hogy az idegenforgalom, a környezetet, és az egyéb területeket, amiket mondtak, ezek mind relevánsak. Természetesen mindent nem tudtam belesűríteni a jelentésbe, hiszen 6000 szóban maximálták a jelentés terjedelmét de a, külön, a nézet különbségeink azt gondolom, hogy nem ö, feloldhatatlanok, és mindenkit felkérek, különösen az árnyék előadókat, hogy, hogy nyújtsanak be módosítókat, hogy pontosan tudjam, milyen elképzelések, milyen javaslataik vannak, és ezt aztán megfelelően be tudjuk építeni a szövegbe. És végezetül ad tegyem hozzá, hogy az elején bevezetőmben kitértem arra az ötös pontnál, hogy felkérem az európai, felhívom az Európai Bizottságot és az Európai Befektetési Bankot, hogy hozzon létre egy befektetői platformot a stratégia céljaira. Nem neveztem meg ö, pénzforrásokat, alapokat, de az, a befektetési bankon belül, de le, létre tudnánk hozni egy platformok, ö, hívhatjuk valami másnak is, ezt most csak úgy mondom, hogy platform, nevezhetjük persejnek is. De ugye sok probléma adódik a munkanélküliségből mind az uniós országokban, de különösen a nem uniós országokban, amelyeket a stratégia érint, és nagyon jó lenne, hogyha végig tudnánk gondolni, hogy magántőkét hogyan tudnánk ebbe a projektbe bevonni. És akkor ö, várom a kollégák javaslatait, módosítóit, és szeptemberben egy kiváló dokumentumot tehetünk le az asztalra. Elnök, Nos, akkor úgy látom, hogy a részletes vitának most vége. Szeretnék emlékeztetni, hogy Július 3-án pénteken 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. És a jelentésről szeptemberi ülésünkön fogunk szavazni. És akkor rátérünk most a napirendi, napirendünk következő pontjára, eszmecsere, az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájával, CPMR. 73-ban hozták létre ezt a konferenciát. Lobbisták, illetve szakértőként funkcionálnak a tengeri régiók számára. 28 országot fednek le. Ezek egy része uniós ország, más része nem. Hat, hat különböző földrajzi területet fednek le ezek a tengeri régiók, mindegyinek megvan a maga szervezeti felépítése, és elősegítik az egymás közötti projekteket, amelyek olyan ügyekben, amelyek minden régiót érítenek. És most eszmét cserélünk a szervezet munkájáról Enrico Rossival, aki a Toszkán régió szervezetének elnöki, és P.R. Carles King kell, aki a francia bretanyi régiónak a, az bretanyi szervezet elnöke. Szeretettel köszöntjük Önöket, és mindegyiküknek megadom a szót egy rövid felszólalásra, és megpróbálnám korlátozni a hozzászólások idejét, érdeklődve várjuk az előadásukat, de szeretnék időt hagyni a kérdésekre, válaszokra, amelyeket a szakbizottság tagjai tesznek fel önöknek, úgyhogy most Rossi úr öné lesz a szó. Cara Presidente, cari europarlamentari, signore e signori. Köszönöm, kedves elnök asszony. Nem térek ki arra a bevezetőre, amit elkészítettem, mert ezt már az elnök asszony megtette. Nagyon örülök, hogy együtt működünk az Európai Parlamenttel, és figyelmesen kísértük azt a jogalkotói tevékenységet, amelyet a strukturális alapokkal és a beruházási alapokkal kapcsolatban tett az Európai Parlament. Két dolgot szeretnék kiemelni, a területi jellemzők elismerése, illetve az átalakuló régiók esete két nagyon fontos terület. A 2008 óta a mai napig a válság elkerülhetetlen növekedést eredményezett a régiók közötti különbségekben. Úgyhogy most a központ van a perivériákkal szemben. És pontosan itt szeretnék idézni a London School of Economics-ből, hogy a válság hatása a szociális kohézióra mekkora volt. Sajnálatos módon csak a regionális GDP-t számolják a különböző statisztikákban, ennek segítségével el kellene gondolkodnunk azon, hogy az európai kohéziós politikára a, ma még nagyobb szükség van, mint eddig valaha. Az egyik nagy paradoxon a kohéziós politikának az, hogy a jelenlegi pénzelosztás mutatókra, kritériumokra épül, nem pedig a valós szociogazdasági jellemzőkre az egyes adott területen. A referencia időszak esetében, ahogy említettem, statisztikákon alapuló döntés születik, de olyan statisztikai adatokra, amelyek a válság előttiek. Például a görög régiókban a strukturális alapok az előző időszakhoz képest 20%-kal kevesebb a vízügyi alapokban részesülnek. Ez az elosztás pedig több területi mutató alapján kellene, hogy történjen, és természetesen aktualizált adatok alapján. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik a kohéziós alapcsomaggal foglalkoztak, tudják azt, hogy nagy részletes tárgyalások eredményeképpen történt ennek ezek elosztása az európai pénzügyi keret tárgyalása keretén belül. Szerintem az Európai Parlamentnek mindig is részt kellene venni az ilyen jellegű tárgyalásokban. A másik aspektus az, hogy a kohéziós politika pénzügyi alapjait még mindig nemzeti alapon osztják el, még akkor is, hogyha regionális politikákról van szó. Hogy részletesebben elgondolkodhassunk az elosztási módszeren, konferenciánk egy task force-t hozott létre, amely a mutatókkal foglalkozik. Az elképzelés az volt, hogy az elosztási módszerekkel foglalkozzunk, hogy eszmét cseréljünk a régiók között, és ezek alapján készítsünk el olyan elképzeléseket, amelyeket aztán részletesebben érdemes átgondolni. Nyilván mindannyiunknak közös az érdekünk, nem soká meg lesznek az eredményeink, és szívesen megosztjuk az eredményeket önökkel, hiszen nyilvánosságra hozzuk ezeket az idén decemberben. Jogilag beszélve az alapszerződések célja a kohéziós politikával az, hogy csökkentse a különbségeket a fejlődés szempontjából az Európai Uniós régiók között. A kohézió tehát egy olyan politika, amelynek a célja, hogy megerősítse a kohéziót gazdasági, szociális és területi szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos célja ez az Európa 2020-as stratégiának is, illetve nagyon fontos eszköze az Európai Unió gazdaságának irányításának is. Azonban óriási beruházásokkal kell szembenéznünk, és logikusan kell eljárnunk mindenféle szinten, hogy az európai költségvetést végrehajtsuk. Tehát egyértelműen ki kell mondanunk, a regionális politikának a regionális fejlődése kell koncentrálnia, és nem csak a makrogazdasági pénzügyi konvergencia céljait képviselni. Hogyha automatikusan alkalmazzuk ezeket a feltételeket, a makrogazdasági feltételeket, azt a kockázatot rejti mindez magába, hogy ugyanezek a régiók szenvedik el ennek a kárát annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk a strukturális alapokból a stabilitási paktum esetében nem így kell kalkulálni. Hogyha lehetséges lenne mindez, a mi régiónkban további 62 millió eurót használhatnánk fel éves szinten és így körülbelül további 400 millió áll a rendelkezésünkre. Ezt szeren, szívesen elköltenénk a kohéziós alapra vonatkozó beruházásokra, hogy elérhessük ezeket a célokat. Még emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt, hogy Toszkánában, és nem állunk ezzel egyedül, 82 millió eurót írtunk elő pontosan a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretre, de még várat magára jóváhagyás. Ez nagyon jól mutatja, hogy nem csak az én régióm, hanem egy csomó más régió is meg van győződve arról, hogy a kohéziós politika mennyire fontos a régiók gazdasági fejlődése tehát csak akkor érhető el, hogyha a régiók kerülnek ezen politika középpontjába, hiszen ők kulcs szerepet játszanak annak érdekében, hogy az európai 2020-as eh, eh, stratégia céljait elérje. Az operatív programok eh, meghatározásánál is és végrehajtásán is aktív szerepet kell szánni a régióknak. Erőteljesebb szerepet, a kohéziós politikok esetében is. Köszönet az Európai Parlamentnek, amely megerősítette a többszintű kormányzás esetében az intézkedések meghozásának lehetőségét. Konferenciánk most éppen a régiók között készít felmérést ezen elvek vonatkozásában, és természetesen szívesen rendelkezésükre bocsátjuk ennek eredményeit és következtetéseit. Ma már a 2014-20-as több éves pénzügyi keret keretén belül tevékenykedünk. Úgy gondolom, hogy korregám Brötány alelnöke, Pierre Kalskind egyéb érdekes gondolatokkal gazdagítja majd hozzászólásunkat. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor most Kárlekin úr következik. Merci, euh, Merci, Madame la Présidente. Köszönöm elnök asszony a szót. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Pierre Kárleszkin vagyok, Brötány régió alelnöke ezen kívül az Európai Külső Tengeri Régió konferenciáját is képviselem itt most Rossi kollégámmal együtt, aki már nagyon sok fontos üzenetet közvetített önöknek, ami a régió, regionális politikára vonatkozik. Először is köszönet, elnök asszony, a kedves fogadtatásért itt az önök bizottságában, és mivel a konferenciánk nagyon sokat működött együtt az Európai Parlament képviselőivel, főleg a éves pénzügyi keretet témájával, és nyilvánvalóan a kohéziós politika csomag témájában már több közös csatát vívtunk. Rossz úr is utalt erre. Például gondolok itt a különböző beruházási prioritásokra vonatkozó rugalmaság növelését illetően a az ERFA, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon belül, azt hiszem erre is történt már utalás, gyakorlatilag az erőnk abban rejlik, hogy több régió véleménye összpontosul, politikai üzenetek fogalmazódnak meg, amelyek onnan a helyszínről érkeznek az európai intézetek, intézmények felé, és természetesen önök felé, európai képviselők felé hogyha a politi- regionális politikáról beszélünk, akkor azt hiszem önök a mi esélyünk, az európai parlamenti képviselők és a regi bizottság tagjai. Nos, ami a mi régiónk tapasztalatait illeti a 2014-2020-as időszakban. Először is utalnék arra, amit Rossi elnök úr is említett, a regionális politikát illetően egy-két tapasztalattal kiegészítve, főleg a 2014-20-as időszakra vonatkozó programok végrehajtását illetően, e, és nyilván ez még folyik is. Konferenciánk politikai álláspontot fogalmazott meg e, február 27-én e, a politikai szervének ülésén, az első üzenet, amit közvetíteni szeretnék, az, hogy a régiók politikailag legitim szervezetnek, hiszen olyan szerepet kell felvállalnunk, miután végrehajtunk strukturális alaphoz vonatkozó programokat, és választottak is vagyunk, gyakorlatilag a szakmai és a politikai elképzelések, illetve az önök európai szakpolitikáinak helyi megvalósítása csomópontjában tevékenykedünk. Hatánosságban az Európai Bizottság jobb koordinálására van szükség, a különböző kohéziós politikák különböző programjai, az országok ajánlásai, illetve a különböző operatív programokra vonatkozó partneri kapcsolatok, megállapodások között. Tehát a főigazgatóságnak, a régiókkal foglalkozó főigazgatóságnak nagyobb szerepet kellene játszani koordináció szinten a stratégia végrehajtása szerint ugyanis az operatív programok kidolgozása, végrehajtása terén nagy problémát jelent az, hogy a kis infrastruktúrák nem kapnak megfelelő lehetőséget, finanszírozási lehetőséget, pedig ezt lehetővé tenni ugyanakkor az európai jogalkotás. Brötányra az én régiómra is vonatkozik. Eléggé paradoxon, hogy a digitális stratégia kerül az első helyre a prioritások között. Nekünk meg egész földet kellett megmozgatni azért, hogy valamivel megindokoljuk, hogy miért kell finanszíroznunk a mi régiónk programjai keretén belül a különböző kommunikációs technológiákat. Úgyhogy ami a kohéziós politikákat illeti, a 2020-as időszakot követően szeretnénk mi is részt venni ennek végrehajtásában. Erre szeretnék tehát kitérni a következőkben. Miért kell szerepet szánni a regionális politikának a jövőben? Már rossz elnök úr is utalt erre, nevezetesen, hogy a 2014-2020-as költségvetési időszakra az Európai Parlamentnek köszönhetően, eh, köszönhetően maradt meg a regionális politika eh, finanszírozási lehetősége. Hogyha például Brötány féldáját eh, veszem, nálunk körülbelül 900 millió euró érkezik az európai alapokból, a regionális fejlesztési alapból, a tengerészeti alapból, a szociális alapból. Az éves költségvetésünk Brötányban, amit képviselek, tehát 1,4 milliárd euró. Úgyhogy láthatják, hogy nem csak kozmetikázunk, hanem gyakorlatilag konkrétan és jelentősen részt veszünk az európai alapok felhasználásában. Ez a fejlesztési stratégiánk részét képezi, mégpedig hosszú távon. Úgyhogy fel is tehető a kérdés, hogy a kohéziós politika nem kiegészítő szakpolitikává válik pillanatilag. Most már körülbelül egy éve annak, hogy Juncker elnök úr, az Európai Bizottság elnöke megfogalmazta orientációs politikáit. De hát ebben nem volt benne sajnálatos módon a kohéziós politika és a regionális politika pedig az Európai Unió alapszerződéseiben igenis megemlítésre kerül mindez. Gyakorlatilag a kérdés felmerül bennünk, hogy nem szabad elfeledkezni erről. Rossi elnök úr is emlékeztetett arra, hogy a kohéziós politika csak akkor működhet, hogyha gazdasági, szociális, területi szolidaritás vezérli, amelynek célja az, hogy felzárkóztassa az különböző európai területeket és régiókat, hiszen közösen sokkal nagyobb prosperitást tudnak elérni, és a közös piac is csak akkor működhet megfelelően, hogyha nem túlságosan nagyok a különbségek, a területi különbségek a régió között. Felmerült tehát a kérdés, hogy mi a helyzet a pénzügyi beruházási eszközökkel. Juncker úr hangsúlyozta, hogy nagyon nagy fontossággal bír az európai beruházás. Ambiciózusabb tervet szerettünk volna azonban. Van Istenroy úr a regi tagjaként egy rendelet tervezetet készített. Mi azt szeretnénk, hogyha a kohéziós politika közetét képezni mindez, ne pedig kiváltaná ezt. Az Európai Bizottság megközelítése miatt el kell gondolkodnunk. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban el kell gondolkodni azon, hogy ezeknek az eszközöknek milyen hatása lesz a regionális fejlődésre, illetve a kohézióra, gazdasági, szociális és területi szinten konferenciánk támogatni fogja ezeket a régiókat az elkövetkezendő időszakban, és nyilván rendelkezésükre állunk önöknek is, mint szakbizottságnak, hogy együttműködhessünk azon kérdésekben, amelyek a különböző pénzügyi eszközök felhasználására vonatkoznak. Végezetül engedjenek meg néhány elképzelést a kohéziós politika jövőjéről. Úgy gondolom, hogy ami minket illet, végül is meg kell védenünk a kohéziós politika jó hatását minden európai régióban. Nos, azt hiszem, hogy sikeres példákkal kellene ennek a politikának a sikerét demonstrálni. 2016-ig konferenciánk nyilvánosságra is hoz majd ilyen példákat, ez segíthetne önöknek is. Másodszorban Emlékeztetni kell arra is, hogy a régiók legitim szerepet kell, hogy felváljanak ezekben a politikákban, hiszen mi is tudunk javaslatokkal élni annak érdekében, hogy ez a szakpolitika javuljon. Végezetül, ahogy említettem, ez a transzverzális politikája az Európai Uniónak, és ezért emlékeztetni kell mindig a, erre, és úgy kell eljárni, hogy ne legyen alárendelve más európai szakpolitikáknak, és megfelelő költségvetést szánni ennek a szakpolitikának. Beszéltem a pénzügyi eszközökről már, erre nem térnék vissza, csak arra emlékeztetnék még, hogy a gazdasági, ö, ö, szociális, területi kohézió rendkívül fontos, ez utóbbi sem szabad elfelejteni, főleg nekünk a konferencia számára nagyon fontos a szigetek kérdése. Nem szabad elfeledkezni erről. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a kicsit másféle megközelítést és a nagyon érdekes kérdéseket is köszönjük, amelyeket felvetett a beszámolja során. Most pedig akkor kezdődött az eszmecsere a képviselőkkel, néhány kérdés, és aztán Omar Zsé kolléga kérte először is a szót. Madame la Présidente. Elnök asszony, köszönöm a szót. Rossi elnök úr. Kárkesztin úr, a Brötány alelnöke. Köszönöm, hogy alapvető kérdéseket vetettek fel a kohéziós politikáról. Mi is hasonlóképpen fogalmazunk meg ilyen jellegű kérdéseket. Ha megengedik, majd visszatérek erre. Kákeszin úr megfogalmazta azokat az aggályokat is, amelyekkel mi is tekintünk a regionális politika jövőjére 2020 után. Először is üdvözölném azt a hatékony fellépést és a konferencia a aktív részvételét a kohéziós politikákban. Egy megjegyzést is szeretnék tenni azzal kapcsolatban, hogy ennek a konferenciának milyen fontos szerepe van, nevezetesen, hogy mit is képvisel. Hiszen ez a konferencia a külső tengeri régiókat, de, tehát a tengeri és külső régiókat is képviseli. Az Európai Unió ugye tengeri hatalom is. Európa pedig az a kontinens, amely leginkább messze van az összes többi kontinenstől, hiszen hatalmas tengeri felületek választják el tőlük. És ma délelőtt az előző vita keretén belül beszéltünk arról, hogy milyen szerepünk van a tengerek és az óceánok jövét illetően, azt gondolom, nagyon fontos, hogy az Európai Külső Tengeri Régió konferenciája is támogasson minket annak érdekében, hogy az Európai Unió valós tengeri politikát, óceánpolitikát, kikötői politikát alakítson ki, amely nyilvánvalóan az összes európai régió előnyére szolgálna. Mindezek után nyilván felvetette az alapvető kérdését annak, amit én talán úgy jellemeznék, hogy ma a regionális politika gyakorlatilag önmagában is felveti jövőjét illető kérdéseit. Fontos, hogy ezt európai szinten is megvitatjuk. Végül is elég keveset beszélünk a mezőgazdasági és kohéziós politikákról. Emlékszem, Juncker elnök úr program beszámolójára, mielőtt kinevezték, és kellett, hogy keressem a mezőgazdasági politikával kapcsolatos sort, illetve a kohéziós politikára vonatkozó sort mindebben, és nem találtam, pedig ezek elég nagy hordajelű politikák az Európai Unión belül. Ami a kohéziós politikát illeti, ha ez a szolidaritási, szolidaritási konvergenciai politika benne van az alapszerződésekben, erre ön is emlékeztetett, és az kötelezi az összes európai szakpolitikát. Úgyhogy ma két aggályunk van, először is. Említette a pénzügyi eszközöket. A régióknak gyakorlatilag bizonyítaniuk kell elért eredményeiket. Azonban, amit nem hallunk, gyakorlatilag arról van szó, hogy megfordítják a bűnösség terhét. Annak akkor tudják csak a régiók elérni a célokat, hogyha az egész Európai Unió támogatja ezt. Azonban ez nem így van, ezért negatív a hatása a kohéziós programokra. Ezért tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott, hogy rendkívüli szükség van a transverzitásra, a transverzális gondolkodásra, illetve azzal, hogy a régiókkal foglalkozó főigazgatóságnak milyen szerepet kellene felvállalnia az Európai Bizottságnak. Sajnos a rendelkezésre álló idő miatt nem tudok mindenre kitérni, talán még két gondolatot engedjenek meg. Először is a stratégiai európai beruházási alap. Tegnap a gazdasági bizottságban megszavaztuk a három oldalú egyeztetések eredményét. Az új kedvező hozzájárulás az Európai Parlament részéről érkezett, pontosan azzal a céllal, hogy kialakuljon ez az egyensúly. Bár sajnáljuk, és én is nagyon sajnálom, hogy földrajzi szempontokat valóban nem vettek ö, figyelembe a nagy me- ö, városok ö, esetében sem, ö, illetve hogy a strukturális és beruházási alapok csak nem tudják csökkenteni a különbségeket a különböző régiók és a nagyvárosok között. Ön is említett erre, és ez tényleg aggasztó kell, hogy legyen a 2020 utáni időszak vonatkozásában, hogy valóban a koncepció újra definiálása a centrum, a központ és a periféria között hogyan történik. Hiszen ma vannak olyan területek, zónák, amelyek a fejlődés perifériáján élnek, peremén találhatók, de végre rádöbbenünk erre is. Végül nagyon köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament a tárgyalások során mindent megtett annak érdekében, hogy a makrogazdasági feltételeket elutasítsa. Most el kell gondolkodnunk azon, hogy, hogy ezt a regionális politikát, makrogazdasági feltételrendszert miért erőltették ránk, mivel elég súlyos dolgok ezek, érdemes lenne ezen elgondolkodni és jó lenne, hogyha nagyobb rugalmassággal lehetne ezt a nagyon rossz elvet alkalmazni. Köszönöm szépen, azt hiszem most már nincs több időm. Thank you, thank you, Mr. Omarzsé. The next speaker, Mr. Omarzsénak úrnak köszönjük szépen, Markov úr kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen ezt az érdekes beszélgetést, vagy eszmecserét. Ha már az európai külső tengeri régiókról beszélünk, szeretném megosztani őkkel az, az INKO előadójaként szerzett tapasztalataimat, amikor is a belvízi hajózási utakról készítettem egy jelentést. Hiszen a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket akkor is felvetetők, tudom, hogy hagyományos tevékenységeken kívül azért a a vízi utak hagyományos fontosak, a közlekedési hálózat a gerincét képezi az európai gazdasági tevékenység számára. De nem történik elég beruházás a közlekedési területbe, vagy legalább sem olyan ambiciózus cselekvési tervek születtek ezen a területek. 2006 óta 2013-ig több mint egy milliárdot fektettek be az érintett régiókba, hogy a belvízi hajózást erősítsék. De még mindig vannak szűk keresztmetszetek, a koordináció hiánya megnehezíti a munkát az érintett régiók között, például mint a CPMR vagy hasonló szervezetek nagyon fontosak lehetnek a koordinációban, különben azzal a kívással kell szembenéznünk, hogy bizonyos régiókban nagyon sok pénzt fektetünk be, javítjuk az infrastruktúrális hálózatot, de akár csak 300 km-re odébb már nincs igazi infrastruktúra, nincs fejlődés. Ez olyan, mint hogyha lenne egy repülőnk, van egy repterünk, ahonnan elindulhat, de nem tud sehol landolni a repülőgépünk. Megvettük a repülőgépet, megvan a repterünk, és mégsem tudjuk használni. Tehát az érintett régióknak véleményem szerint együtt kell, hogy fellépjenek, koordinációra, közös megközelítésre van meg, van szükség, külön hogyha infrastruktúráról beszélünk, infrastruktúrális rendszerekről. Hiszen ez kulcs előnyel és bírhat, hogyha egy régió külső területen helyezkedik el Európában, hiszen a kikötők fontosak lehetnek a kontinens számára. Vannak olyan régiók, ahol nem rendelkeznek megfelelő közlekedési infrastruktúrával, de a kereslet viszont egyre növekszik az ilyen típusú infrastruktúrás a közlekedési szolgáltatások iránt. Tehát ebből előnyt is lehet kovácsolni. De, de ehhez szoros együttműködésben kell dolgozzunk az olyan integratív szervezetekkel, mint a CPMR, de nagyon sokat kell tenni még azért, hogy a kohéziós politika eredményei erősödjenek ezekben a régiókban. Köszönjük szépen, most pedig van asszony, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük ezt az átfogó beszámolót a CPMR részéről. Én Ausztriából érkeztem, és hát a külső tengeri régiókkal nincsenek még olyan mély tapasztalataim, mint a kollégáknak, remélem ezt megbocsátják nekem, hogy mégis csak hozzászólnék ehhez a vitához, illetve valójában egy kérdésem lenne. Először is nagyon örömteli, hogy a feladatokat nem csak a 28 tagállamra korlátozzák, hanem nem tagállamokat is bevonják a globálisabb együttműködésbe. Én azt gondolom, hogy Európa több az EU-nál, és az együttműködés a nem tagállamokkal valóban támogatandó a problémák megoldása. Így jobban sikerült. Megnéztem a honlapjukat, ez egy nagyon informatív weboldal, nagyon széles a feladatkör, a territoriális összetartás, a fenntartható, inkluzív Európa, a céljuk, és tulajdonképpen erre az utolsóra vonatkoznak kérdésem az inkluzív, az integratív Európára. Három súlypontot neveznek meg, kutatás, fejlesztés, klímaváltozás, energia és a vidékfejlesztés. Érdekelne, hogy a szociális kérdések tekintetében milyen célokat, feladatokat látnak a munkalehetőségek, a munkahelyteremtés területén, ezekben a régiókban milyen lehetőségeket látnak, mit szeretnének elérni vagy tenni, különösen az Európa 2020 célok elérésének tekintetében fontos, tehát az EU kohéziós politikája ugye ehhez kötődik, a foglalkoztatási célkitűzések, az oktatási célkitűzések, az iskola elhagyó diákok számának csökkentése, a szegénység csökkentése, a munkahelyek erősítése, ezek mind olyan területek és célok, amelyek érdekesek számunkra. Hogyan kapcsolódik ez az önök munkájához? Köszönjük szépen, most pedig Olbricht úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lehet meg, hogy hogy a prezentáció a részéről ilyen magas színvonalú volt, és az is érdekes, hogy ez a szervezet nem csak a különleges régiók érdekében lobbiznak, hanem az általános elemeit is szem előtt tartják a közös politikának, ez nagyon érdekes számomra. Az viszont meglepett eh, ez az agytrőt, ez a think tank, amelyet létrehozta, Ugye általában a közigazgatási hatóságokat, intézményeket kapcsolunk a CPMR-hez, nem annyira a think tanket. A Brötan képviselő is arra beszélt, hogy ők egy politikai szervezetet képviselnek, de ott ugye politikai szereplők végzik a munkájukat, és nem annyira a gondolat ébresztő munkáról híres ez. Nagyon fontos a szakbizottságunk számára és hogy kik a fő szereplők az adott területen, és a, a tanulmányban említettek olyan elemeket is, amelyek számukra is fontosak, például a GDP kérdése nem új, a GDP mint alapelv szerepel a közös politikában. Kérdés, hogy lehet-e változtatni ezen a megközelítésen, és mi lenne a következménye ennek, hogyha a NAC 2 szintjén itt változtatásokat eszközön hiszen a GDP nem minden szinten lehet jó mutató, a NAC besorolás szerint is változhat az, hogy a GDP megfelelő mutató-e vagy sem a makrogazdasági mutatók is hasznosak lehetnek. Vannak a régiók, ahol ahol a stabilitási paktum tekintetében más mutatókat is figyelembe vesznek. Tehát ez egy nagyon érdekes elem lehet, hogy milyen indikátort változunk. És kérdés az is, hogy mit várunk tőlük jelenleg, hogy mi az önök álláspontja például a partnerségi megállapodásról, hogy most, jelen pillanatban, hiszen ez majd nagyon aktuális kérdés, hat hónap múlva nem lesz ez ennyire időszerű és érdekes. Az önök szempontjából ez egy helyén való jó megoldás, vagy elkestünk volna a külső tengeri régiókban, lehet, hogy már e, túl későn kapunk kézbe. Köszönjük szépen, a ahogy eljöttek, a az érdekeltek. Érdekel az bennünket, hogy jelenleg, hiszen a helyzet folyamatosan változik, jelenleg mi az álláspontjuk. Most a végrehajtással foglalkozunk, aztán az új kohéziós programozási időszak kezdődik, de köszönöm a észrevételeket. Thank you. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Uh, madam Bresson, néha szó. Grazie, eh, tutto. Köszönöm a szót. Először is elnézést kérek hogy csak a beszámoló végére érkeztem, azonban minden esetre én is szeretném önöket szeretettel üdvözölni, mert nagyon nagyra értékeljük azt a munkát, amivel önök hozzájárulnak a szakbizottságunk munkájához ezekben a témákban. Jelenlétük ben szeretném megragadni azt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy mivel sokan képviselünk különböző területeket mi is itt, amelyek vidéki területek, hegyi területek, szigetek, úgyhogy az önök munkája is ilyen szempontból rendkívül fontos számunkra. Azonban, ami a kérdéseket illeti, szeretném jelezni, hogy mi is milyen feladatokat végeztünk el. A Juncker terv égisze alatt, és hát reméljük, hogy a három egyeztetés jól zárul. A parlament álláspontját egyébként is már többször erőteljesen közvetítette, hogy szükség van garantálni a kohéziós területi politikák létjogosultságát, nem koncentrált módon, hanem figyelembe véve a területi kohézió elveit. Másodszorban az a javaslat, hogy a stabilitási paktumból kikerüljenek nem csak azok az alapok, amelyeket esetleg az államok az eredeti terveknek szántak, hanem azokat is, amelyeknek biztosítani, biztosít, amelyek biztosítandók a nemzeti platformok keretén belül legyenek azok helyiek vagy regionálisak. Így a régióknak teljes mértékben részt kell lenni tudniuk az átfogóbb projektek megvalósításával a Juncker terven belül, azzal a lehetőséggel, hogy további nemzeti, területi pénzügyi alapokkal egészítsék azt ki, amik nem a stabilitási paktumban találhatók. De hát a három oldalú egyeztetésnek ugyan még nincs vége, de remélem, hogy a parlament e- ezen szakbizottságban elért eredményei mindenképpen erre vonatkoznak. Úgyhogy, ami a regionális politika és a Juncker terv közötti koordináció egyeztetését illeti, az önök véleménye is az, hogy erre szükség van. erőteljesebb beruházási politikáról van szó itt európai szinten, nem csak egy ilyen átmenő megoldásról, a regionális politika segítségével, amely pillanatnyilag a legjelentősebb európai beruházási politika. Úgyhogy ez így egyre szükségesebbé válik, és a következő időszakban az Európa 2020-as program következő stációjában is egyre nagyobb szükség lesz rá. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha már az előzőekben elhangzottakat megismételtem, de, de szerettem volna én is elmondani ezt az önök álláspontját, illetve köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszöntök mindenkit, és köszönöm az előadásokat. A közös politika jövőjéről beszéltünk, és azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy akkor pozícionáljuk jól, hogyha megfelelően hajtjuk végre a programokat, hatékonyak vagyunk, és eredményeket érünk el a stratégiai dokumentumoknak megfelelően. Engem nagyon érdekelne az, amit azzal kapcsolatban mondott, a végállatással kapcsolatban mondott, azt mondta, hogy sok nehézséggel né- néznek szembe. Konkrétan azt említette, hogy kis léptékű infrastruktúrális projektjeik vannak, itt vannak problémák, illetve egyéb eljárások alkalmazásánál is adódnak problémák, például közbeszerzések esetén, a KKV-kkal vannak problémák, az állami támogatásra vonatkozó szabályok. Ez nekem fontos lenne és értékes lenne tudni, hiszen minket, mint intézményt is érdekel, hogy hogyan egyszerűsíthetnénk az eljárásokat, és hogyan tudnánk felgyorsítani a folyamatokat, az eljárásokat. Sok javaslatuk van arra, hogy hogyan lehetne a szakpolitikát hatékonyabbá tenni. Tehát vannak akkor önök gyakorlati szemével gyakorlati javaslatok erre vonatkozóan? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nos, ezek voltak a kérdések a szakbizottság tagjaitól. Esetleg kérdezem Rossi urat, hogy kíván-e válaszolni. Röviden, ha kérhetném. Igen, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy figyelmesen végighallgattak, és újra felvetették azokat a javaslatokat, amelyeket én megfogalmaztam, mégpedig pozitív hozzájárulással. A Mezsi alelnök asszony a felvetéseire szeretnék reagálni, ami engem illet, teljes mértékben osztom, amiket mondott, különösen amikor arról szólt, hogy Európa tengeri hatalom. Ezért is ö, jöttünk mi létre ö, az Európai Külső Tengeri Régió konferenciájaként. Ahogy más képviselők is említették, hangsúlyozni szeretném annak szükségességét, hogy erőteljesebb kapocsra, konkrétabb, rendszeres kapcsolatra van szükség a parlament és a régiók között. Az új kohéziós politika keretén belül tehát egy ilyen vitát kellene lefolytatni, amit nem befolyásolnak annyira a helyi érdekeltek, de mindenképpen szükség van erre Európában. Ami az új kohéziós politikák megfogalmazását illeti. Szeretném elmondani azt, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy útmutatásokat, orientációkat kell megfogalmazni, amelyek aztán a programozás során felhasználhatók az európai pénzalapok elköltése során a Azonban nem szabad a szakpolitikákat szétválasztani ismételten ö, városi és vidéki ö, szempontból, ö, mert ugye a kohéziós politika célja mindig is az volt, hogy a különböző területek közötti egyensúlyt létrehozza. Tehát, ami a városi, az szakpolitikát illeti, az elképzelés jó, azonban a régiók feladata legyen az, hogy ezt összeegyeztesse a vidéki programokkal, hogy a nagyobb, kisebb vállalkozásokat is figyelembe vegyék. Ez rendkívül fontos a fejlődés szempontjából. Az is alapvető, az Európai Szociális Alap kapcsán, hiszen erre is utaltak már, hogy mi jól használjuk fel ezeket. Még akkor is, hogyha ez szükségszerűen nagyon nehéz. A szociális alapnak akkor kell fellépni, hogyha szegénységről van szó, oktatásról, a munkanélküliek foglalkoztatottságáról, vagy az álláskeresőkről van szó. Ismételten megint csak sok szükséglet esetén kell felhasználni ezt, megint csak a válság eredményeképpen, mert nagyon sok problémát vet ez fel az európai állampolgárok körébe. A Juncker tervhez tartozó szakpolitikák, regionális szakpolitikák szintjén mindig is mondtuk, hogy készek vagyunk az együttműködésre, a koordinációra. Főleg a Juncker tervre vonatkozó projektek koordinációja terén. Hiszen az is elhangzott, azt hiszem Novák képviselő mondta, hogy az infrastruktúrák terén fel kellene tudnunk használni az európai regionális fejlesztési alapokat is. Az infrastruktúrák ugyanis jelentős projekteket képviselnek. Hogyha ezt nem használjuk ki, mint lehetőséget, nem fogunk megfelelő célokat elérni, csak úgy, hogyha a régiók jelentős szerepeket vállalhatnak fel az európai kohéziós alapok koordinálásában. Még egyszer köszönet önöknek, és nagyon remélem, hogy lesz még alkalom ilyen hasznos eszmecseréket folytatni önökkel, mint ma délelőtt. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a részvételüket. Hónapokba telt, mire ezt meg tudtuk szervezni, ezt nagyon sajnálom. De azt gondolom, hogy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, és remélem, hogy az együttműködésünk a jövőben is tovább folytatódik majd, és alkalmunk nyílik majd ismételten eszmét cserélni itt a szakbizottság ülésén. És annak is nagyon örülök, hogy nagyon érdekes témáink vannak ma, olyanok, amelyek összefüggnek egymással. Következő napi rendi pontunk egy tanulmány bemutatása, nevezetesen a kohéziós politika stratégiai egységességéről. Elnézést, napi ügyrendi javaslatom van. Mivel kifutunk az időből lassan, azt gondolom, figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Ruasz úrnak be kell mutatnia egy jelentős tervezetet. Én azt javaslom, hogy cseréljük fel az ötös és a hatos napi rendi pontot, és először Ruász kollégának a jelentés tervezetét vitassuk meg, hogy ez biztosan beleférjen az időnkbe. A türelmét kérem. Éppen ezt akartam mondani, hogy először, hogy hogy mivel a kettő összefügg, tehát a véleménytervezet és a tanulmány bemutatása, tehát hogy a tanulmány bemutatása után ne legyen róla vita, hanem hallgassuk meg ö, ö, Ruasz kolléga mondandóját, és utána kerüljön sor eszmecserére és vitára, és így fel tudjuk használni a tanulmányból kapott tájékoztatás és információt ahhoz, hogy a véleménytervezetet is megvitassuk. Ez lenne a javaslatom. És akkor most megkérném John Beckler és Stefan Kahn urakat, egy, hogy tartsák meg röviden az előadásukat. Itt a szakbizottságunkon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, nagyon is értékeljük azt a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a tanulmányunkat, de e, pontosan értjük a azt, hogy most rövide kell fognunk. A, az a tanulmányunk lényege, hogy a kohéziós politikában 2014 és 20 között összehasonlítsuk a kohéziós programokat a 2007-13-assal időszakbalival. A cél az, hogy partnerségi megállapodásokat és operatív programokat hozzunk létre, ez sokkal integráltabbnak kell lenni, sokkal koherensebbnek kell lenni, különösen, hogy ezeket összehasználjuk eh, az irányítási folyamatokkal, az uniós célkitűzésekkel, és biztosítsa a megközelítések összehangolását a különböző szakpolitikai területek között, és kihasználja az eh, alapok és egyéb finanszírozási eszközök közötti szinergiákat. Arra koncentrál ez a tanulmány, hogy mit történt eddig a programozás, az intervenciók, illetve az, az intézkedések során az új programozási időszakra vonatkozóan. Köszönöm szépen, John. Én is rövid leszek. A, mire jutottunk? Először elmondanák azt, hogy milyen módszere jutottunk el a következtetéseinkhez, egészen az uniós szintől, az országos szintre, a tematikus koncentrációra fogok kitérni, majd pedig a végrehajtási keretre, és aztán John fogja a megállapításainkat elmondani, illetve az ajánlásainkat. Tizenegy tagállamot vizsgáltunk meg, alap, jó, megnéztük, hogy milyen az irányítási rendszere, rendszerük, ügyeltünk arra, hogy ezek legyenek szövetségországok, központi helyzetűek, hogy legyenek benne átmeneti régiók, jó fejle, fejletebb régiók, kevésbé fejletebb régiók, olyanok, ahol nagy a tőke koncentráció, kisebb különböző programok, nemzeti, regionális és egyéb operatív programok esetleg olyanokat is, amelyek olyan operatív programokat is választottunk, amelyek több helyből kap, több forrásból kaptak finanszírozást, és olyanokat is, ahol csak egy finanszírozási forrás volt. Az uniós stratégiai kereteket vizsgáltuk meg. Itt a közösségi stratégiai irányvonaltól mentünk egy, ugye ez egy kötelező érvényű, hiszen ez lefedi az, ezt lefedi az ernyő rendelet is, eh, kohéziós eh, alapokat és a struktúrás alapokat, illetve az öt összes eh, elérhető pénzalapot is. Aztán odafigyeltünk a prioritásokra és a szinergiákra, voltak stratégiai megfontolások, kiegészítő stratégiai megfontolások a különböző uniós szakpolitikák tekintetében elmondhatjuk, hogy ö, értékelték a közösségi támogatási keretet, és azt találtuk, hogy ezek technikai keretek voltak arra, hogy ezeket hogyan abszolválják. Nemzeti szinten a partnerségi megállapodások felé mozdult el a dolog a nemzeti stratégiai programoktól. A nemzeti tapasztalatoknál már sokkal nagyobb volt a szórás, különbözőképpen különböző formális koordinációs keretek voltak, a, e, egészen hivatalos fajtáktól, egész informális fajtákig, hivatalos monitoring bizottságtól kezdve egyszerű megbeszélésekig. A végrehajtás is nagyon különböző volt, különböző eszközökkel történt, különböző irányítási szinteken, helyi, regionális és nemzeti szintű, országszintű ajánlásoknak ezekben nem sok szerepe volt. A tematikus koncentráció, ugye az úgynevezett Lisszaboni el- elkülönítésektől eljutottunk az Európa 2020-ig, és az alapvető változások, ugye időhiányában ebbe nem fogok részletesen belemenni, ezeket azok bizonyára jól ismerik. A tagállamok tapasztalatai mondjuk úgy, hogy vegyesek voltak, de széles körben egyetértek, hogy szükséges az alapok koncentrálása de hiányolták a rugalmasságot. A bizottság alkalmazta, nagyon szigorúan alkalmazta a tematikus koncentráció elvét, és azt vetették fel, hogy, hogy voltak belföldi prioritások, amelyeket támogatni kívántak, de ez nem sikerült olyan mértékben, mint szerették volna. Főleg a városfejlesztési intézkedésekre félretett 5%-os elkülönítési rendelkezés. Aztán problémaként merült fel az, hogy ezeket az alapokat hogyan osztják el, hogy betartják-e az erre vonatkozó szabályokat, hogy megvalósul-e, a, tehát megvalósult a tematikus koncentráció a programozás során, de később már nem volt ez jellemző. És végezetül összességében hatékonyság. A mm, jól sikerül a forrásokat elosztani. Ez volt a következő, amit megvizsgáltunk. A negyedik dimenzió, az pedig magának a programnak a megvalósítása volt. Az alapvető ö, szabályokat pozitívan fogadták, hogy előrelépés jelent, de nem mentek elég messzire már csak azért is, mert vannak alapspecifikus, főleg a vidékfejlesztésben szabályok, a egyszerűsítés célja nem, valósi, nem valósult meg, és inkább ez fordítva sült el, mint hogy egyszerűsítettek volna a dolgok programok felépítésével is voltak gondok, nagyon nagy eltérések voltak, és most már sok intézményi koordináció van az alapok között, már csak a partnerségi megállapodásoknak köszönhetően is, és vannak több forrásból finanszírozott programok is, és ezek felhasználása nagyon változatos volt a tagországokban. Volt, aki ezt kihasználták, volt, akik pedig tartottak a következményektől, és inkább nem mentek bele. Nagyon érdekes eszköz a stratégiai koherencia elérésében regionális szinten, különböző volt a pénzek felhasználása, és volt, ahol nem sikerült minden pénzt, minden forrást felhasználni és elkölteni. Ami az adminisztratív kapacitásokat illeti, ez a legtöbb tagállamban jónak mondható, legalábbis nemzeti szinten. A két aggodalomra adók okot adó terület volt, ugye említettük a közbeszerzést és az állami támogatásokat. Ezek az aggályok a nemzeti szint alatti szintekre vonatkozik, tehát nem a fő testületei, szerveje a regionális politikáknak. Pozitívan tekintettek a bizottság szerepére a kohéziós politikában, de kicsit bonyolítja a képet, hogy különböző igazgat, főigazgatósághoz tartoznak különböző programok. Úgy gondolják a tagállamok, hogy a bizottságon belül jobb, erősebb koordinációra lenne szükség, és hogy nem erősen következetes sen járnak el az egyes főigazgatóságok a, az eljáráségban, illetve a, a tárgyalásaikban. És akkor visszaadom a szót kollégámnak. Bringing together the key Csak röviden a felmerülő kulcsfontosságú következtetésekre térnék ki. Először is az új közös stratégiai kerek kitűzött bizonyos célokat és prioritásokat, ez egy pozitív következtetés, hiszen egy átívelő, holisztikus stratégiai megközelítés valósult meg, arra vonatkozóan, hogy az Unió szélkütőzések között hol van a helye a kohéziós politikának. A tematikus koncentrációval kapcsolatban vannak aggályok az egyes tagállamokban, az egyes országokban és régiókban ezzel kapcsolatban még kell fejleszteni néhány dolgot, de legalábbis a programozási időszakban a források elköltés úgy tűnik, hogy jól működik, és a végrehajtás során kell majd megvizsgálnunk, hogy a felhasználási, felszívási problémák megjelennek-e, vagy ez egy kicsit enyhült. A 20-20-as stratégiával kapcsolatban ugye a kohezős politikának is változnia kell, tematikus szakpolitikává kell változnia, nem annyira a területi dimenzió áll ezen túl a középpontban, hanem változni akár az Európa 20-as stratégiával. A az alapok igazgatásával kapcsolatban is fontos az integráció. Kérdés, hogy a programozási időszakon túl ez hogy fog kinézni, de a jelenlegi szerkezet számos tagállamban már azt tükrözi, hogy megpróbálnak koordináltabb és koherensebb módon élni a alapokból származó támogatásokkal. És van bizonyíték arra is, hogy van egyszerűsítés, de nem a végrehajtási rendszerben, hanem a támogatottak részéről tapasztalható némi egyszerűsítés. Aztán nézzük meg az ajánlásainkat. Először is, és most megint előre tekintünk a következő szakaszra, azt javasoljuk, hogy a bizottság, a tagállamok és a parlament még intenzívebben működjen együtt akkor, amikor a közös stratégia keretet és a közös álláspontokat kidolgozzák. A tagállamok üdvözölnék valóban ezt a fajta koordinációt. Az eredeti tervek a tagállamoktól és a bizottságtól eh, származtak, és ők szerettek volna itt jobban együttműködni, és a következő programozási időszak előtt ez igencsak időszerű lenne, hogyha a stratégiai tervezés koordináltabban valósulna meg. Miközben a koordináció tehát úgy tűnik, hogy javul, és bizottsági szinten is javulást mutat, a tagállamok szempontjából érdemes lenne még tovább menni, az egyes főigazgatóságok koordinációja is javult, de még, még szükség lenne az intenzívebb együttműködésre, különösen még a mezőgazdasági tengerügyi főigazgatóságokat is be kellene vonni a régió főigazgatóság és a foglalkoztatási főigazgatóság közös munkájában. Fontos az Európai Parlament szerepe is, és kérdés, hogy a végrehajtási időszakban a előirányzatok, a kifizetési előirányzatokká is változtatik, és olyan kifizetése kerülnek-e a források, vagy sem. De ehhez is a bizottsági szolgálatok erőteljesebb koordinációra van szükség, és a parlamentben és a szakbizottságok között fontos lenne az eltípusú koordináció, hogy a stratégiai egységességet biztosítsuk az egyes alapok felhasználása során. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük ezt a rövid és rendkívül érdekes bemutatót, prezentációt. Ez a szakbizottság tavaly áprilisban fogalmazta meg ezt az óhaját, hogy egy ilyen tanulmány szülessen. Aztán novemberben tavaly novemberben. A szakbizottság úgy döntött, hogy a kohéziós politikáról egy saját kezdeményezési jelentést készít az Európa 2020 stratégia félidős felvizsgálatához kapcsolatban, és Roas úr, az előadó már be is mutatta a gondolatait, most pedig a jelentés tervezetet mutatja be, amihez a módosítókkal július másodikáig, a nap végéig lehet majd benyújtani, tehát 17 óráig július másodikán van idejük a módosítók benyújtára, és szeptember 17-én fogunk majd szavazni erről a jelentésről. Ruhás úr, öné a szó, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani. Köszönetet mondani az előttem szólóknak, akik bemutatták ilyen rövid módon az eredményeiket. Ez valahol kapcsolódik azért a külső e, területek közlekedési lehetőségéhez is az előző témánkhoz, a cpm és is. esetre köszönetet szeretnék mondani a tanulmány elkészítéséért. Ez képezi tulajdonképpen a hátterét az én munkámnak is, amely a közös politikával és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatát szemrevételezi. És most a jelentés tervezetet szeretném bemutatni, de vissza utalnék arra, amit az első eszmecserén már elmondtam, és szeretném most elmondani, hogy az akkor elhangzott észrevételeket is figyelembe vettem, illetve az árnyék előadók kommentárjait is figyelembe vettem a szöveg alakítása során. Hogyha a jelentős tervezet már mindenkihez eljutott a különböző nyelvi változatokban, akkor örömmel veszem az észrevételeket és a bírálatokat is, de azért emlékeztetnék arra, hogy a jelentős fő célja az, hogy minél átfogóbb képet nyújtson, és minél szélesebb körű támogatásra körvend. Én szeretnék hozzájárulni az erőteljesebb, koherensebben működő Európai Unióhoz, amely az unió igazságosabb és kiegyensúlyozottabb fejlődését teszi lehetővé. Most pedig akkor rátérnék a tartalmi elemeire ennek a jelentésnek. Természetesen szeretnék arra is utalni, hogy terjedelmi korlátok vonatkoztak rám is. Március 26-án került sor az első eszmecserére, akkor az öt kulcsfontosságú elgondolásomat már bemutattam. Akkor, és a az árnyék előadók és a kollégák részéről érkeztek ezekkel kapcsolatban észrevételek is hozzá. És voltak olyan javaslatok, amelyeket igen hasznosak ítéltem, éppen ezért a jelentés tervezetben is tükröződnek ezek. Példának okáért, hogy az Európa 20-os stratégia átdolgozása, felülvizsgálata hogyan történhet meg a kohéziós politika, a KKV-k jelentőségének, a Horizon program figyelembevételével, illetve az is fontos szempont, hogy a fenntartható fejlődés számára hogyan tudunk új impulzusokat teremteni. És egy másik szempont, amely már ma is szóba került, ez a több szintű kormányzás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezekkel az új elemekkel több költség, vagy ö, ö, bonyolultabb igazgatás alakul ki, nem, nem, mi itt egyszerűsíteni és olcsóbbá szeretnénk tenni mindent. A kohéziós politika területén az Európa 20-20 stratégiát figyelembe kell venni, és fordítva az Európa 2020 célkitűzések elérésénél a kohéziós politikát és mint lehetséges eszközt kell alkalmaznunk. Erre is kitérünk a jelentős tervezetben. Aztán a legkülső régiókra is kitértünk egy új bekezdésben ez a 349-es cikk mert foglaltakat megfelelően történ. Aztán a minőségi statisztikák kérdésére is kitértünk, hiszen részletesen felbontott statisztikai adatokra van szükség, különösen a legkülső régiók tekintetében. Aztán kérdés, hogy a közös politika tekintetében milyen messzire menjen ez a stratégia. Én azt gondolom, hogy az Európa 20-20 stratégia átdolgozását azért korlátozni kellene, hiszen a közös politika igencsak jól elkülönül már, és a 14 stratégia célkitűzés már éppen eléggé eh, elkülönítő az egyes területeket. A legutóbbi eszvecserénken már elmondtam azt az öt pontot, amit én rendkívül fontosnak ítélek, ezek megint megjelennek a szövegben. Először is a kohéziós politika döntő szerepe az Európa 20 os stratégia célkötőzésének végrehajtása során, méghozzá kezdettől fogva kulcsszerepet játszik a kohéziós politika stratégia célkötőzésének végrehajtásában. Ezt újra és újra ki kell emelni aztán az európai strukturális és beruházási alapok, és ez is nagyon fontos, és ki kell emelni, a kohéziós politika kiegészítéseképpen értendő és alkalmazandó. Aztán az Európa 2020 stratégiát többszintű irányítás keretében kell, hogy megvalósuljon. Új, vegyes, felülről és alulról is építkező megközelítésre van szükség. Ez számunkra a többszintű irányításnak részét képezi, hogy felülről és alulról is építkezik ez a megközelítés. A legutóbb számos kolléga e, kitért, e, és említeném itt Krél asszonyt, kitértek arra ezek a kollégák, hogy hogy a különböző helyi és regionális hatóságok polgárokhoz közel működjenek, és a tematikus a 11-es tematikus célkitűzést, és itt figyelembe kell venni, és a kapacitásokat erősíteni kell. Aztán a területi stratégia integrálása az Európa 20-os stratégia célkitűzések közé. Úgy gondolom, hogy az Európa 2020 20 célokat a régiók sajátosságaihoz illeszkedve kell végrehajtani, hiszen kézenfekvő, hogy a régiók sajátos alaphelyzettel bírnak, és a rá vonatkozó, rájuk vonatkozó célkötözéseket hozzájuk kell illeszteni, régióra szabottan kell ezeket a célkötözéseket megfogalmazni és megvalósítani. Például figyelme kell venni a kevésbé népes régiók sajátosságait is. Aztán a több szempontú kritériumok is fontosak, tehát a demográfia, a gazdasági, a környezeti sajátosságok, és a regionális célkitűzésekkel kapcsolatban még elmondanám azt is, hogy, hogy a többszintű kormányzós vagy irányítás tekintetében nagyon fontos a saját felelősségvállalás a helyi és regionális önkormányzatok hatóságok részéről. Számomra ez ez egy nagyon pozitív hozzájáró szellem stratégia végrehajtásához. Aztán végezett az ötödik pont, mivel nagyon kevés időnk van, és az első programozási időszak is némileg késlekedik. Az előző programozási időszak is némi késedelmet szenvedett. Fontos lenne, hogy a következő több éves pénzügyi keret eh, tekintetében, tehát a 2020-tól életbe lépő több éves pénzügyi keret, illetve az Európa 20-os stratégiát követő stratégia kialakítása során már jó időben elkezdenénk a tervezést, és elkerülnénk a múltbeli hibákat, és már a gyakorlatban is alkalmaznánk a megerősített többszintű irányítást. Erre többször is már kitértünk és kértük, és és például az Európai Külső-tengeri Régió konferencia is erre utalt, hogy ez fontos. Aztán egy pont, ami nem áll a jelentésben, de fontos, a 2019-ben új bizottság, új parlament fog felelni, és, és, és annak majd felül kell vizsgálnia a most érvényben lévő stratégiákat, és ugyanakkor egy új stratégiát is ki kell dolgozni, és az új többéves pénzügyi keretet is meg kell határoznia. Végezetül pedig emlékeztetnék arra is, ahogyan az elnök asszony is emlékeztet már erre, hogy a módosítókat július másodikán 17 óráig lehet benyújtani, és szeptember 17-én fogunk szavazni a jelentésről a szakbizottságban. A frakcióm ezen kívül pedig egy meghallgatást is szervez július másodikán délután kerül erre sor, ahol különböző európai regionális szervezetek képviseltetik majd magukat, mindenkit szeretetem meghívok erre a rendezvényre, és ott esetleg majd részletesebben is foglalkozhatunk e jelentés tartalmával. Ezzel pedig lezárnám a beszámolómat, a bevezetőmet, és biztos vagyok abban, hogy a, a további javaslatok és összevetek hozzájárulnak meg jelentés minőséggel. Köszönjük szépen, köszönöm hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet illeti az előadót. Úgy gondolom, hogy ez a benyújtott tervezet rendkívül érdekes, jól fogalmazták meg. Az első körben felmerült számos pontra már kitér ez a tervezet. Érdekes utána azt is, hogy visszatekint az előadó, hogy 2007 és 2013 között mi volt a helyzet hiszen 2010-től már megpróbáltak a 2020-as stratégia célkitűzéseit valahogy belefűzni a kohéziós politikába. Gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen visszamenő elemzést végezni erről, és nehéz volt annak idején a Lisszaboni eh, stratégiáról áttérni az Európa 20-as stratégiára, és annak megfelelően átprogramozni a közös politikát. Az, az előadó beszél ugye az a félidős felülvizsgálatáról és az Európa 20 stratégiának, és, én biztos, és az előadó arról beszélt, hogy nem kellene azért nagymértékben átdolgozni, módosítani a stratégiát és a közös politikát sem, ezzel egyetértek, hiszen ez e, túlságosan megbonyolítaná a helyzetet. Éppen ezért én azért még világosabbá tenném a jelentésben, hogy, hogy a kohéziós politika koalíciós politikát nem az a feladata, hogy az Európa 20-as stratégiát megvalósítsa. Nem, a koalíciós politikának az a feladata, hogy gazdasági, szociális és territoriális kohéziót teremtsen a tagállamok és a régiók között. Mi a régiókkal szemben viseltetünk vagy a régiók felé van elkötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy esélyt adjunk a leszakadt régióknak is, hogy felzárkodjanak. Az Európa 20 stratégia tulajdonképpen egy ha számukra csak egy mellékfeladat, ha ehhez hozzájárunk, az egy mellék eredmény a kohéziós politikának. Az előadó egy kis kitételben erre kitért ugyan, de én szeretném megerősíteni ezt a szempontot, mert én amiatt is aggódom, hogy hogy sokan esetleg a kohéziós politikát meg szeretnék szüntetni, és csak stratégiákat követnénk, stratégiai célokat szeretnénk megvalósítani, tehát figyeljünk oda erre is. Aztán van egy pont, amelyre nem vagyok biztos, hogy, hogy valóban hasznos és előnyös el. 14. bekezdésről beszélök, ott arról van szó, hogy erőteljesebben kellene a regionális célkitűzéseket e, megfogalmazni, és az adott régiók sajátossága az kell igazítani a célkötőzéseket, de ez a tagállamok számára nem mindig egyszerű. Nem mindig lehetséges. Úgy gondolom, hogy azért hiába nagy itt a csábítás, hogy bevezessünk új dolgokat, de ezek lehet, hogy bürokratikusak. Ha azonban egy államnak a szerkezete, a regionális felépítése lehetővé teszi azt, hogy regionális célkitűzéseket fogalmazza meg, akkor ezeket támogassuk, de ezt ne tegyük kötelezővé minden tagállam számára, mert azt gondolom, annak a megvalósítása több bosszúsággal járna, mint haszonnal, ezzel nem lépünk előrébb, nem jutunk előrébb. És akkor egy utolsó pont, nagyon-nagyon örülök annak, hogy a legkülső régiók külön bekezdést kaptak a szövegben, nagyban támogatom, de más különleges régiók viszont ezzel hátrányt szenvednek. Tehát a más sajátos nehézségekkel küzdő régiókat is megemlíteném itt. Vannak ugye a, itt a szigetekre gondolok, vagy a gyéren lakott területekre, ezeket is bevonnám ebbe a bekezdésbe. Azért érdemes lenne rájuk is figyelni, pontosabban megnézni a helyzetüket a félidős felvizsgálat alkalmával, hogy vannak-e ott különös problémák a közös politika végrehajtása során, támogatása szorulnak-e az Európa 20-as stratégia célkitűzéseinek végrehajtása során. Előadó úr, természetesen újra megemlítette azt, hogy az egyes prioritásokra történő koncentráció fontos, ezt is teljes messzélességgel támogatni tudom, és valóban ki kell ezt őre emelni. Ez fontos üzenet, hogy azt a kevés pénzt, ami rendelkezésünkre áll, a leghatékonyabban kívánjuk elkölteni annak érdekében, hogy az európai célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Természetesen a módosítókkal még én ezt eh, majd alátámasztom, de már várom a július másodiki nyilvános meghallgatást. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. És akkor most megkezdjük az árnyék előadók hozzászállását. Krél asszony, és aztán uh, Papatiramius, illetve Tomas is asszony. Vagy nem? Rendben, mondja az elnök asszony. Önél szó. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Rolsz úrnak ez a kiváló anyaghoz, ami a konkrét javaslatokat illeti, nevezetesen, amiket figyelembe kell vennem, venni a bizottságnak a félidős értékelésnél. Hol azt javasoljuk, hogy ez 2015 végéig készüljön el. A felülvizsgált 2020 stratégia alapvető fontosságú a versenyképesség megerősítése szempontjából, és fontos szerepet játszik az új európai irányítás szempontjából, hogy a versenyképességet erősítsük, illetve a fejlő, fejlesztést, fejlődést. A fő célkitűzései a 2020-as stratégiának mind EU, mind nemzeti szinten nem mindig igazodtak a tényleges helyzethez, az unió városainak, régiónak tényleges helyzetéhez. Bizonyos esetekben különböző intézkedések és mennyiségi célkitűzések sokkal megfelelőbbek lettek volna. Meg kellene változtatni bizonyos prioritásokat, hogy sikeresen meg lehessen valósítani a stratégiát. Hasznos lenne egy egyablakos rendszert bevezetni, és így tudnánk biztosítani azt, hogy megfelelően lehetne alkalmazkodni a valós helyzetekhez, mint feladatok, mint eljárások tekintetében. Aztán vannak átfedések, ezeket szinergiákat kellene létrehozni. Hangsúlyozom, hogy mennyire fontos az alulról felfelé, illetve fentről lefelé irányuló megközelítés, hiszen így tudjuk figyelembe venni a helyi és a regionális kezdeményezéseket, nem csak az uniós, illetve a nemzeti célkitűzéseket a 2020 stratégiát mérceként kellene használni a jó gyakorlatok kicserélésére. A nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti tapasztalatsere példa lehet, a, közelebb hozza az Európai Unió polgárait, és magukénak érzik majd e, ezt a stratégiát, és így jobban részt vesznek benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van Milteburga úr. Köszönöm szépen. Gratulálok a, az előadónak. És ezt őszintén mondom, úgy gondolom, hogy jó az anyag, ami előttünk fekszik, és egyetértek a megállapításaival, és remélem, hogy a módosítók beépítése után továbbra is ilyen jó, sőt még jobb lesz. Szeretném megköszönni a B politikai osztálynak is, amely ezt a tanulmányt elkészítette. Ez is nagyon kiváló. Három megjegyzést szeretnék fűzni a témához. Az európai stratégiai és beruházási alapok és az FC közötti koordináció illetve az Európa 2020 stratégia között, illetve a teritoriális megközelítéssel kapcsolatban, illetve a, a 2020-szal kapcsolatos ö, szavazásokról, figyelembe véve a több éves pénzügyi keretet először is. A beruházási alapok közötti összhang, illetve a Juncker terv közti összehang kapcsolatban, amely ezt, ezeket a stratégiai beruházásokra van kihegyezve, illetve az a 2020 közötti összhang. Annak idején a kohéziós politika volt az legfontosabb szakpolitika, amelyet az EU felmutatott. Arról van szó, hogy a stratégia céljait az adott helyzetnek megfelelően megvalósítsuk és ezek úgy valósulnak meg az alapok, ezeket a, hogy tematikusan csoportosították a célkitűzéseket. Méghozzá az Európa 2020 alapján tett számomra, azt gondolom, hogy ezt megfelelően koordinálni kell. És éppen ezért ezt pozitívnak tartom. De akkor mi a helyzet ezzel az FC-vel, amelyet Juncker, a Juncker bizottsághoz ott hívott életre. És a, 10, és illetve a 16-os pont alatt azt gondolom nem kapott kellő területet a, a 2020-as stratégia. És lehet, hogy ennek megfelelő módosítót is fogok benyújtani. Főleg az FC finanszírozásával kapcsolatban amely az Európa 2020-as finanszírozására is visszamutat. És kérdés, hogy milyen, hiszen 3%-át költik ennek kutatásfejlesztése, és ezt még így sem tudtuk elérni. És ezzel fennáll az a veszély, hogy sem ez a kiemelt célkitúzés, ugye, hogy az innováció uniója legyünk, sem tud foglalkoztatást és növekedést generálni. Ez volt az első megjegyzés. A második. A teritoriális megközelítés a 2020-as stratégiában. Az előadó megállapítás igaza van, hogy szükség van arra, hogy regionális célkitűzéseket fogalmazzunk meg a 2020-as stratégiában. Ezt el tudom képzelni, úgy tudom elképzelni, hogy bizonyos régiók, jobban belefolynak a kutatásfejlesztésbe, és éppen ezért köz- és magánbefektetőket tudnak vonzani, és így könnyebben tudnak felépni a munkanélküliségek ellen, míg más helyzetben vannak más régiók, és ez ott nem működik. A, tehát azt gondolom, hogy ez, ezzel, ezekkel a különbségekkel együtt is sem szabad elveszítenünk az összélkitűzést szem előtt éveszteni és éppen ezért kérdezem az előadót, hogy hogyan magyarázza meg azt, hogy ez, ezt hogyan lehetne ezt az ellentmondást feloldali. Aztán időbeliség, az Európa 2020, a 20, a politika kohézia, most politika, illetve a több éves pénzügyi terek, keret közti időbeliséget hogyan tudjuk abszolválni. A 12-es pontban az szerepel, hogy a félidős idő felvizsgálatot korlátozni kell. Azt gondolom, hogy hosszú távon kellene átdolgozó stratégiát letenni az asztalra, amit mondjuk úgy hívhatnánk, hogy 2020 utáni stratégia, amiben szerepelnének a és azért, hogy ezek a folyamatok mind összhangban legyenek egymással, és tovább tudjanak futni 2020 után is. És az operatív programoknál tapasztalt késlekedést el tudjuk kerülni. És így egy jobb koordinációt érhetnénk el, és lehetőségünk lenne arra, hogy a stratégiai célkitűzéseket valóban meg tudjuk valósítani és valóban növekedést tudjunk generálni, és növekedjen a gazdaság, a foglalkoztatás, és közben védjük az éghajlatot is, és köszönöm szépen még egyszer az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen. Papadimoris úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, mindazok, akik a megfelelő eljárást támogatják, talán meg kell nézniük a tényeket és az adatokat. Nos, most az adatokból látszik, hogy az elmúlt időszakban a kohéziós politika meggyengült az Európai Unióban. Növekedett a szegénység, növekedett a munkanélküliség, és egyenlőtlenségek jöttek létre mind regionális, mind nemzeti szinten. És ez jól látszik a bizottság jelentéséből. A technokraták szerint, hogyha nem lennének a kohéziós politikák, akkor még nagyobbak lennek az egyenlőtlenségek, sokkal nagyobb lenne a szegénység, de Ha felülvizsgálatról beszélünk, akkor el kell döntenünk, hogy pontosan mit is akarunk megváltoztatni. Mi úgy gondoljuk, személy szerint én és a frakcióm is, úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politikának, kohéziós politikát meg kell erősíteni. És az ALDE beli kollégák is egyetértettek abban, hogy nem kell be ebbe több forrást fektetnünk, hogy ebből erősebb kohéziós politikát tudjunk kihozni. A jól tudom, kedves Ruhat kolléga, ön portugál. Mi a 2020 stratégia? Gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés felővizsgálata. 15 év telt el azóta, hogy az Európai Unió célkitűzéseket tesz, és aztán ezeket bizonyos stratégiákkal kívánja elérni. De ezek a stratégiák nem teszik lehetővé a célkitűzések elérését. Van kutatás, az, hogy miért maradnak ez iskolából a fiatalok, hogy hogyan tudjuk megvál, ezt megváltoztatni, de tulajdonképpen meg kell erősítenünk a, azokat a célokat, amelyeket Lisszabonban lefektetünk, sőt, ezeket meg is kell haladnunk. Hol vannak a hatástanulmányok a bizottság részéről? Tudjuk tényleg, hogy mit fogunk, tudjuk, hogy el fogjuk érni a 2020-as stratégia foglalkoztatása céljait? Ezt a bizonyos 70%-os adatot, amire, amit emlegetünk? és nem kellene megkettőznünk inkább az erőfeszítéseinket, hogy ezeket elérjük? Vagy tovább halogatjuk most már harmadjára, és akkor lesz még több félidős értékelés meg, és közben megint eltelik egy évtized. Tehát azt gondolom, hogy lépjünk túl a 2020-on, és találkozzunk később, és gondoljunk, gondolkozzunk 2030-ban. Erről kellene beszélnünk, el kell döntenünk, hogy a jelenlegi politika, amit most valósítunk meg, e, a neoliberális talibánok, akik e, szinte vallási elkötelezettséges fanatizmussal követik, hagyjuk, hogy ezek tovább e, taroljanak, vagy pedig elkötelezzük magunkat a kohézió és a növekedés mellett. Azt gondolom, ez egy meglehetősen nehéz feladat, elnök asszony. Természetesen az asszonynak minden, mindenkire ugyanolyan figyelemmel kell, mindenkit ugyanolyan figyelemmel meg kell hallgatnia, és nem kellene grimaszolnia, illetve oldalra megjegyzéseket tennie. Tehát, ahogy mondtam, Ruasz úr nagyon igyekezett, hogy és tényleg megtett mindent, amit tőle telt, de végre el kell dönteni, hogy mit akarunk elhagyni, hogy tovább akarunk-e lépni egy új megközelítéssel, hogy jobb befektetéseket érjünk el. Van, aki azt mondja, hogy a kohéziós politikát meg kell erősíteni azért, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket le tudjuk küzdeni. De mi be fogunk nyújtani egy módosítót, aminek a lényege az, hogy a szociális dimenzióra szeretnénk ha a kohéziós politika koncentrálna. Nem valami stabilitási paktumot szeretnénk, amely fenntartható európai gazdaságra irányoz elő igazából. Lefektettük az álláspontunkat a ROASZ jelentéssel kapcsolatban, és nagyon érdekel minket, hogy az előadó mit szól majd a benyújtandó módosítókhoz. Van asszony, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a stratégiai koordinációra vonatkozó megjegyzéseket üdvözlöm. Új elemek vannak benne, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos a, a munkánk szempontjából a bizottságban. Mivel nagyon előre szaladt az idő, egy konkrét kérdésem van, nevezetesen a partnerségi elv megvalósítása. Szerintem ez az egyik legfontosabb eleme és az eredménye ennek az periódusnak, hiszen azt gondolom, hogy itt széles körű viták voltak, folytak az érintettekkel, és ezek jobb eredményeket is hoznak. A, ennek, az érvény, ennek az érvényesülését pozitívan értékelésenek örülünk. A kérdésem az, hogy ez a pozitív értékelés a partnerségi elvérvényesülésében, ez minden helyi, regionális, illetve a civil szervezetek, civil társadalom, civil partnerek és egyéb résztvevőkre is vonatkozik. Magyarul a program tervezés, a programozás minden szakaszára kiterjede, ahogy azt az ernyő rendelet is előírja. Tehát a program tervezésnél, az előkészítésnél megvalósítás, illetve a jelentés, illetve a monitoring szakaszában. Hiszen nekünk itt az hiányzik, hogy a parlamentnek nincs a monitoring funkciója a, partnerségi elv végre megvalósulása szempontjából. Azt gondolom, hogy ez, mm, ez engem konkrétan nagyon érdekel. Ruhasz jelentéssel kapcsolatban ahogy ezt már mondtam, nagyon kiegyensúlyozott jelentésnek tartom, amely valószínűleg mm, mm, eh, egyetértésre fog találni. Vannak részek, amelyeket kritikusan fogadunk, eh, és nem ismétlem azt, amit, eh, illetve ismételném azt, amit előttem szólok mondtak, meg kell nézni helyi regionális szinten, hogy hol vannak a nagy befektetések, hogy milyen területek azok, ahol, ahol az egy, a struktúrás alapokból jönnek az egyetlen állami közpénzből finanszírozott beruházások, és ez a válság idején nagyon fontos. Ezt az információnak a jelentőséget nem szabad alá becsülni. Ugyanakkor a 2020-as célok is nagy várakozást keltettek, és ezt már mondtuk, hogy meg kell erősíteni, és meg kell vizsgálni, hogy ez politikailag is megvalósuljon, különböző városok és régiók képesek legyenek, az legyen költségvetési mozgásterük, hogy ezeket a célokat megvalósíthassák. Azt gondolom, hogy ez a jelentés ebbe az irányba mozdul, hogy a 2020-as célok helyi és regionális célok szinten is megvalósulnak, és ezeket a szinteket meg kell erősíteni, ezt üdvözöljük. De minden esetre a megfogalmazás néhány regionális Európa 2020 cél esetében nem találjuk megfelelőnek, én azt mondanám, hogy itt az nem arról van szó, hogy nincsen elég prioritásunk, hanem nincsen politikai akarat, hogy a már lefektetett prioritásokat megvalósítsuk. És itt a, itt a cselekvési akarat hiányáról beszélek. Ezt kell megerősíteni ahhoz, hogy hozzá tudjunk járulni helyi és regionális szinten, pont azért, hogy a 2020-as célokat el tudjuk kérni. Aztán az a javaslat a technikai alkalmazkodásra vonatkozik, amit már mondtunk, hogy az elnyőrendelet újra tárgyalással nem jöhet szóba, azt gondolom, hogy itt túl sok veszteni valunk lenne, és majd fog lesz néó néhány módosítónk a minőségi munkahelyek tekintetében, illetve és illetve a részvételi elemre a bevonásra a folyamatba, de minden esetre egyens kiegyensúlyozott jelentésnek tartjuk. Köszönöm szépen. Uh, we have... Köszönjük szépen. Négy további hozzászólunk van még. Négyen szeretnének még az eszmecserében részt venni. És arra kérném őket, hogy legyenek nagyon rövidek. Hiszen már az időzítés a napirendünk már régen is érvényben, túléptünk minden határon, tehát muszáj korlátoznunk a hozzászólások idejét. Hiszen más esetben, hiszen különben nem fogjuk tudni a napi rendünket ledolgozni, hogyha mindenki nagyon hosszan jól hozzá. Tessék! Povedz, tak musíme byť stručné, ja sa pokusím. Chcem oceniť... Mankova asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Én nagyra értékelem az itt bemutatott tanulmányt, és néhány kérdésre is sarkalt engem. De talán majd délután a Kretú biztos asszony a folytatandó eszmecsere során fogom ezeket megfogalmazni, hiszen jó lenne, ha biztos asszony válaszolna ezek a kérdéseket, de most két rövid kérdésre korlátoztam magam. Először is aggályosnak találom, hogy a következtetések tekintetében a hetedik pontban a, a tanulmány arra jutott, hogy az egyszerűsítésnek nincs igazán komoly nyoma és látszata, és a struktúrális alapokat és a közös politikát mi megpróbáltuk az előző programozási szakasz elején a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsíteni. És kérdés, hogy az egyszerűsítés hiánya az az az az adminisztratív terhek további fennállása miatt jelenik meg, ezért nem valósult meg az egyszerűsítés a végrehajtáson. Ez nagyon fontos a, a támogatásban részesülők számára. 11 tagállammal együtt dolgozva állították össze ezt a tanulmányt, úgy gondolom, és statisztikailag releváns. Mint a kérdés, hogy minisztériumokkal, régiókkal, vagy mindkét szinten együttműködve e, dolgoztak, és érdekesen, hogy az önök következtetéseit vissza is juttatták az érintetteket. Én Szlovákiából érkeztem, és Szlovákia lesz jövőre az Európai Unió soros elnöksége, és feltételezem, hogy az elnökség ideje alatt a kohéziós politika tekintetében új előrelépésre lesz szükség, és érdekesek lennének a, az önök következtetésére adott válaszokat illetve az önök által felmélt adatok. Aztán a partnerségi elv eh, foglalkoztak a végrehajtási szakaszban, hiszen a partnerségi elv rendkívül fontos a programozás szempontjából, hiszen megakadályozza az átfeléseket, korrupciót, és átláthatóbbá teszi a folyamat. Talán valaki a szakbizottságban a saját kezdeményezési jelentésben foglalkozhatna a jövőben ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Speaker Mr. Omazsé. Köszönöm szépen. Omazsé úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. A ma délelőtti eszmecserék rendkívül érdekesek voltak, és Ruiz kollega jelentéséről folyó eszmecserénk sincs túl messze a ma délelőtt folytatott eszmecserétől a konferencia képviselőivel. Nos, összegzésképpen úgy gondolom, hogy el kell mondani, hogy mi a helyzet a hatodik kerettervel. A kohéziós összegek 2008 óta jelentősen csökkentek. Ezt Dimitri Szapadil kollega is elmondta. Nem akarok sokáig beszélni, de azért a hatodik kohéziós jelentést idézném. 2008 óta, a válság óta nagyon sok EU állampolgár jövedelme csökken a foglalkoztatottság csökken a legtöbb tagállamban. A munkanélküliség soha nem volt még ilyen magas, legalább 20 éve. Hogy a szociális kirekesztettség jelensége egyre súlyosabb, akárcsak a szegénység mindenütt, és következésképpen a regionális különbségek, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség szempontjából egyre nagyobbak. Ez az első dolog. A második aggály az, hogy az az érzésünk, hogy a regionális politika ma nem természetének megfelelően alkalmazott. Új célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyek nem segítenek a fejlettségi különbségek leküzdésében, és nem támogatják a szerződések által előírt konvergenciát. A harmadik dolog a 2020 utáni időszakkal kapcsolatos aggájaink hogy visszatérjek az EU 2020-as stratégiára. A 2014-20-as időszakra azt mondtuk a régióknak, 2014-2020 vonatkozásában az eu 2020-as stratégia cél, próbálják meg elérni mindent. Csak hogy nem tudtuk figyelembe venni a makrogazdasági részleteket, illetve azokat, amelyek az állami szintű szakpolitika végrehajtásból fakadnak. Ott van ugye a nemzetközi, az európai, a regionális kontextus, és ezek a megkötések akadályozzák a régiókat, hogy a célokat elérjék. Nos, úgy gondolom, hogy mi elfogadtuk, hogy támogassuk a regionális politikát az EU 2020-as stratégia témájában, hát úgy fogalmazok, ahogyan gondolom. Azért, hogy ez a stratégia ne ö, fulladjon kudarcba, hogy ezt tette a Lisszaboni stratégia. Végső megjegyzésem a következő. Az EU 2020-as stratégiájában úgy gondolom, hogy nem veszik elegend mértékben figyelembe a helyi gazdasági tényezőket. Vagyis azt, hogy nagyon sok régióban nem az iparágak, a beruházások, a nagy többletértéket képviselő beruházások hatnak a leginkább a foglalkoztatottságra, még akkor is, hogyha ezek fontosak. Nagyon sok régióban továbbra is kórházak az elsődleges munkaadók, a második a helyi közösségek, a harmadik pedig gyakorta a kereskedelmi központok. És gyakorlatilag nagyon sok régióban ez a realitás, akik le vannak maradva fejlettség szempontjából, és szerintem a jelentésnek ezt is figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, csak úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Megpróbálom betartani két percet, amit kért. Szeretnék gratulálni Ruiz úrnak, kiváló ez a jelentés. Ami a 14-es pontot illeti, szerintem Ruiz úrnak mindenképpen igaza van, hogy ezt így fogalmazta meg. Szerintem figyelembe kellene venni, a regió szintű célkitűzéseket pontosan az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban. Úgyhogy én pontosan az ellenkező álláspontot képviselem, mint előttem szóló kollégám. Aztán úgy gondolom, hogy szükségünk lenne a bizottsági adatokra a helyi hatóságok által felvállalt szerepekről. Végül is, hogy az ő tevékenységük alapján lehessen félidősen értékelni a helyzetet, és az ő reakciójuk segítségével. Aztán Royce úr végül feltette a kérdést, hogy mit teszünk 2020 után. Szerintem a jelentést ki kellene egészíteni a 19-es, 20-as pontokra gondolok itt elsősorban, mert a jelentés végén nagyon negatív ez a kijelentés. Megértettem, hogy ez az eszmecsere az előzőhöz kapcsolódik, ami Butler úr és Kárul tanulmányát vitatta. Az ajánlásban az állt, hogy nagyobb koordinációra van szükség. Hát ezt nem sikerült elérni. Ha leegyszerűsítem a helyzetet, a tagállamok szerint a bizottsági megközelítés nem helyes, a bizottság pedig a, a tagállamokat hibáztatja. Hát itt nem akarok döntőbíró szerepet felvállalni, de azt gondolom, hogy ennek a tanulmánynak véleményt kellene tükrözni a koordinációról is. Hiányzik a régiók véleménye is ebben a témában. Szerintem pedig vele kellene venni az ő tapasztalataikat is, akik tényleg a motorjai ennek a szérületnek. Ez volna az első megjegyzésem. A második pedig a tanulmányról az összefoglalóra irányul. Azt mondják, hogy a partnerségi elvet széles körben tiszteletbe tartották. Én ezt találtam a dokumentumban. Ez akkor azt jelenti, hogy bizonyos hibákat, hiányosságokat állapítottak meg a partnerség felhasználása körén? Köszönöm szépen. Az időhiány miatt nem akarok az egész jelentése kitérni, csak feltenném a kérdést, hogy hogyan tovább. Ugyanis itt van a saját kezdeményezésű jelentésünk, és el kell gondolkodnunk az Európa 2020-as stratégiáról. De ugyanakkor a foglalkoztatásügyi bizottság is ezt teszi, és a véleményeket egyásnak nem küldtük el. Úgyhogy ez teljesen őrült dolog, hogy mi elvégeztük a munkát, vagy legalábbis hamarosan befejezzük, és teljesen koordinációmentes jelentéssel jelenünk meg majd a plenárison. Mindenki csak a saját táján sepregetett, ez nem fog jobb kohéziót és koherenciát létrehozni a parlamenten. Úgyhogy a foglalkoztatásügyi bizottságban a héten van egy nagy meghallgatás a az Európa 2020-as stratégiáról. Jó, hát mindenki csinálhat, amit akar, de az elnök, vagy valaki más meg tudna oldani ezt a problémát, hogy aztán koordináljuk az Európa 2020-as stratégiáról a vitát a plenárison, mert mi előkészítettük, és a Az összes barátunkkal, akik a szociális alapokat, egyebeket képviselik, koordinálnunk kellene, nem csak megjelenni így a plenárison hogy ne az legyen a vége ennek a jelentésnek, hogy az előadó mm, bevezeti, ketten, hárman hozzászólnak, aztán gyerünk tovább, minden marad a régben. Szerintem talán másképp kellene eljárni, és kicsit aggaszt minket, engem az a munkamódszer. Elnök asszony, igen, engem is aggaszt az, hogy jól dolgozzunk, mert nagyon sok időt töltünk azzal, hogy ugyanazt ismételjük el, és nem a lényegi vitára koncentrálunk. Az egyik konklúzió, ami a tanulmányban áll, pontosan az, hogy jobban koordináljunk a szakbizottsági munkák között az Európai Parlamenten belül. Ön pedig pont erről fogalmazott meg egy véleményt. Más szakbizottságokat nem akadályozhatunk meg abban, hogy a munkáikat elvégezzék, ezt nem tehetjük meg, azonban valamilyen módon koordinálni megpróbálhatunk, és valamilyen kiegészítő véleményt elkészíteni a többi szakbizottságból. Köszönöm szépen a javaslatokat. Bocsánat, Mászkó úr is következik, még parancsoljon. Elnök asszony, kedves kollega! Engedjék meg, hogy három megjegyzést tegyek. Az első. Itt egy intézmény keretén belül úgy gondolom mindannyian választott képviselők vagyunk, ugyanolyan jogokkal, szavazatokkal és és nem igazán tetszik nekem az, hogy egyes kollégák nagyon gyorsan mondanak valamit, mások nem. Szerintem valami egyensúlyt kellene kialakítani. Én egy hónapja vagyok itt még csak, de szeretnék itt maradni, mert szeretem ezt a munkát. Vannak dolgok, amelyekről fontos lenne eszmecserét folytatni. Ma délelőtt kettő ilyen volt, két olyan témában, amiről vitát kell tudni lefolytatni, de nem sikerül, és ezt sajnálatosnak tartom. Vagy mindenkire ugyanazt az időt kell rászabni, és aztán ezt betartani, de ez nem annyira jó, ahogy ez most volt. Vannak a jelentése kapcsolatos megjegyzéseim is. Először is gratulálok. Az előadónak lesz módosító indítványom, és örülök annak is, hogy egy bekezdést szánt az ultraperiférián élőknek is, mert az a szándék, hogy újra meg akarjuk erősíteni az 59-es cikket, ez nagyon fontos, mert mi külön nehézségekkel kell, hogy szembenézzünk a fejlődés érdekében. Úgyhogy ez nagyon jó dolog, és szeretnék módosítókat benyújtani hozzá. De elnök asszony, azt szeretném, hogy másképp szerveződjünk, legyen több üle, ülés, esetleg két napra, de 18-19 pontot megvitatni, ez túl sok, fárasztó, és így nem lehet nyol dolgozni. Én már tíz ö, parlamentben voltam képviselő, voltak felelősségi köreim, de szerintem megfelelő munkamódszert kell kialakítani ahhoz, hogy előre tudjunk haladni. Köszönöm szépen. Elnök. Nagyon köszönöm. Pontosan ez az a kérdés, amire mindannyiunknak válaszolni kell. Az egyik módja ennek az, hogy a vitában kevesebb időt használjunk el, mert csak így lehet jól tervezni a munkát. Nagyon fontos jó témák voltak például a mai napi renden, ugyanis egymáshoz kapcsolódó kérdésekről volt szó, és az volt az elképzelés, hogy ezeket mind meg is vitassuk. Azonban most az utolsó percben, mielőtt véget ér, 5 perc múlva a tolmácsolás, Jára asszonynak adom meg a szót az Európai Bizottság képviseletében, és a tanulmány ismertetőit arra kérem, hogyha lehet, írásban válaszoljanak a szakbizottság tagjainak, és folytassuk az együttműködést, megtaláljuk a módját, hogy folytassuk az eszmecserét, mert most már tényleg nagyon kicsúsztunk az időből. Köszönöm a megértésket. Jára asszony parancsoljon, önni a szó. Köszönöm szépen a bizottságnál nyugtázzuk azt a pontot, azokat a meg észrevételeket, amelyeket a 2020-as stratégiával kapcsolatban az előadó tesz. Ez a stratégia val kapcsolatban folyamatban van a munka, a bizottság meg fogja tenni az értékelésre vonatkozó javaslatait az év végéig, vagy jövő év elején. Ezek a megállapítások a szakbizottság megállapításait a félidős értékelésnél figyelembe fogja venni a bizottság, úgyhogy köszönjük a munkájukat. Elnök asszony, köszönöm szépen. Berkovic úr, a bizottság részéről kíván hozzászólni? Nem, jó, kifutottunk az időből. Nos, Ross, úr szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok hosszan beszélni, csak azt szeretném elmondani, hogy bizonyos dolgokat nem vettünk figyelembe, de ugye azt tudjuk, hogy nem lehet túl hosszú a jelentés. A és inkább az én minká, munkámnak, a polgármesteri munkámnak az eredménye, amelyet 14 éven keresztül végeztem, és a portugál tapasztalatra építettem. Tehát e, igazából hatalmas tapasztalatom van a helyi politikában, és mindenkinek köszönöm a kritikai, konstruktív megjegyzéseit, hozzászólását, meg fogjuk vizsgálni, és e, várjuk a módosítókat, és amennyire lett figyelembe vesszük. E, Roy úr által elmondottak, ugye a koordináció, val kapcsolatban, a, meg a különböző bizottságok munkáját illetően. Mindenkinek még egyszer köszönöm a, az észrevételeket, a hozzászólásokat, és nyilvánvalóan ö, gyorsan kell végeznem, hiszen én ma még haza ö, megyek. Elnök, köszönöm szépen a, a vitát, a részvételt. Magamra veszem annak az ódiumát és felelősségét, hogy felkeressem az illetékes szakbizottságot, és megnézzük, hogy hogyan lehetne javítani a közös munkát és koordinálni ezt. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves kollégák! Ezen a ponton akkor most felfüggesztem a, az ülést. a délelőtre, és folytatjuk a koordinátorok ülésével, amelyet zárt ajtók mögött tartunk, úgyhogy ehhez nem lesz tolmácsolás. Az a probléma Van Nistelrooy úrnak, és nekem már megbeszélésünk van, hiszen arról volt szó, hogy fél egyre már a koordinátori üléssel is végzünk, tehát ezért arra kérem, hogy ezt tegyük át délutánra. Nos, délután hány órára kérdez az elnök asszony? A javaslatom az, hogyha megnézem most a napirendet, akkor kezdhetnénk fél ötkor, a, fél hatkor a koordinátorok ülésével, és aztán a szavazás után korlátozhatnánk tényleg a napi rendeli pontokra a vitát. Azt hiszem, hogy ez kivitelezhető, de sajnálom, de tényleg el kell mennem. Damato asszony. Csamo, eh, ascoltiamo la... Tökéletesen egyetértek. Legyen így, ahogy a javaslat elhangzott. Egyetértek. Nos, rendben. Elfogadható, kezdem Ruár úrnak. Elfogadható, csak nem jöhet, nem leszek itt, nem fogok tudni jelen lenni, úgyhogy majd a koordinátortársaimnak írok egy e-mailt, és azzal kapcsolatban, amiről szó lesz, és remélem, hogy figyelembe veszik, hogy nem tudtam részt venni ezen a ülésen Ezen a változás miatt nem tudok részt venni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Akkor úgy tűnik, hogy eh, a többségünk elfoglalt, úgyhogy akkor úgy döntünk, mint koordinátorok, ha egyetértenek, hogy korlátozni fogom a, a vitában a hozzászólások idejét, azért, hogy le tudjuk zárni a fél hatkor a munkát, vagy fél hat, három, hat környékén, és akkor kerülne sor a koordinátori ülésre fél hatig. Úgyhogy köszönöm szépen, és találkozunk három órakor.